Dear colleagues, I think I, I would like to start the meeting, if you, if you allow me. Those who are in... Kedves kollégák, kezdenénk a, az ülést. Akik itt vannak, foglaljanak helyet. Son, elhagyod már most az ülést? Hát akkor, ja csak helyet cserélsz. Jó, mindig jó, hogyha itt vagy. De eléggé későn jöttél erre rá, tehát két év elteltével. Ja, de ezek csak viccek voltak, de most félre a tréfát. Szeretném elkezdeni. Az ülés és az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, hogyha nincsen senkinek változtatási javaslata, akkor elfogadottnak tekintjük. A második pedig az elmúlt ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Kiosztottuk a jegyzőkönyveket és az ülés végén, ha nincs kifogás, elfogadjuk a előző két ülés jegyzőkönyvét. Átérünk a harmadik pontra, ez pedig a Regi Fejlesztési Bizottság 2012-es ülésnaptárának tervezete. Igyekeztünk az összes óhajt, kérést megszívelni. Figyelembe vettük a parlament adminisztrációjának óhajait is, a bizottságunk leglátogatottabb időpontjait próbáltuk kikeresni, és megpróbáljuk az összeütközéseket, átfedéseket elkerülni az egyéb négy-öt bizottsággal. Remélem, hogy a naptárt is elfogadottnak tekinthetjük. Az ülésünk végén ma, ha nincsen kifogásuk. Szeretném még informálni a megjelenteket, hogy időközben történt egy pár dolog, amiről szeretném tájékoztatni önöket. A júliusi Görögországban járt delegációnkat megint meghittuk Görögországba, és Malahodidis minisztert, aki a fejlesztésért felelős, a regionális politikáért is elfogadta a meghívást, hogy eljöjjön a novemberi ülésünkre, hogy megossza velünk Görögország tapasztalatait, fáradozásait, hogy hogyan próbálnak elindulni a fejlődés útján. A második információ csomagom azon döntésekre vonatkozik, amely a koordinátorok eljárására vonatkozik ezt pedig szeptember 22-én döntöttük el. Volt néhány döntés az a kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság eh, nyáron, augusztus elején egy fontos döntéseket fogadott el, amely az általános eh, politikával függ össze, hogy hogyan módosítsuk a jelenlegi politikát. Óriási idő, nyomás alá kerültünk, a koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy a két bizottság javaslathoz kineveznek egy előadót, a koordinátorok is tettek javaslatot, és az előadót arra kérték, hogy a tanácssal és a bizottsággal tisztázza a dolgokat, tehát hogy magyarázatokat kérjen, és hogy egy olvasatban sikerüljön megállapodnunk. Ezen kívül még előkészített egy jogalkotási, tehát hogyha lehetséges, akkor készüljön a mai megbeszélésünk előtt egy jogalkotási jelentés tervezet, hogy a bizottság javaslatára reagálni tudjunk. A koordinátorok döntésével úgy döntöttünk, hogy november 14-én legyen a végszavazás, és így a decemberi plenárisra vihetjük az ügyet, hogyha minden úgy zajlik, ahogy ma vélelmezzük. A koordinátorok azt ajánlják, hogy hogy vonj vissza azt a döntést, amely a közbeszerzési saját kezdeményezési jelentésre vonatkozott, ezt pedig az az információ táplálta, hogy az Európai Bizottság viszonylag hamar új keretirányelvet kezdeményez majd a közbeszerzéssel kapcsolatban. Nekünk pedig már eh, véleményt kellene, egy jogalkotási véleményt kellene megfogalmaznunk eh, a rendelet tekintetében. Az utolsó közleményem pedig szomorú, mert Christian Chopin, aki itt volt a szakbizottságunkban a törvényhozási ciklus eleje óta, tehát évekig dolgozott európai alkalmazottként, viszont 37 éve töltött az európai intézeteknél, intézményeknél, és 7 évig volt a bizottságunk tagja, tehát igazi kincs volt. On behalf of all of uh, us, és az utolsó jelenléte ma ez itt, tehát ide is jöhetsz előre, nem kell ott bent ülni, de ez az utolsó alkalom, hogy itt van velünk, köszönjük az elmúlt éveket, amelyeket az európai projekt érdekében eltöltöttél. Nem csak a kohéziós politikára gondolok, hanem a tágabb európai projektre. A lehető legjobbakat kívánjuk a jövőt tekintve. Most, hogyha megengedik, akkor igazából nem akarom hallani a hagymázas lidértámokat, hogy most mi lesz itt a helyettessel. Tehát ez nagyon bonyolult lesz, most itt nem gyorsíthatunk, de Miguel már dolgozik a témán, még akkor is, hogyha senki sem lesz képes kolléganőnket helyettesíteni. Most rátérünk az ötös napi rendi pontra, ami egy jelentés tervezett, én vagyok az előadó, címe pedig az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a közös vámtarifa szerinti autónom vámtételek ideiglenes felfüggesztése. Csak tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a spanyol királyság, illetve Spanyolország arra kért, hogy tudassam, hogy a Kanári-szigetek autonóm közigazgatási egység, és felfüggesztették a közös vámtarifát bizonyos ipari termékek tekintetében, amelyek a Kanári-szigetekre irányulnak, hogy a kis és középvállalatok helyzete stabilizálódjon, hogy a Kanári-szigeteken a foglalkoztatás helyzete javuljon, és hogy javuljon a Kanári-szigetek versenyképessége. Ez a döntés remélhetőleg nem fogja a versenyt torzítani. Alapvetően helyi hatása lesz, a helyi fejlődésre, a helyi növekedésre fog hatást gyakorolni. Azt szeretnénk javasolni, hogy a módosítókkal az úgynevezett egyszerűsített eljárással foglalkozunk, amely a szerződés 46. cikkében került rögzítésre, ami azt jelenti, hogy nem lesznek módosítók a, az Európai Bizottság javaslatához. Ha elfogadják ezt az egyszerűsített eljárást, akkor nagyon gyorsan garantálhatjuk, hogy az év vége előtt hatályba lép a kérés. Nem tudom, hogy szeretné valaki kommentálni ezt. Igen. Um- Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném kihangsúlyozni, amit már korábban, sőt a legutóbbi alkalommal említettük, nagyon fontos a kis és középvállalat számára, és a kis gazdaságok számára, mint a Kanári-szigetek gazdasága számára, hogy lehetőséget kapjanak. Egy, ugyan, egy ugyanilyen javaslat volt Madeira esetében is tavaly októberben, és elfogadásra került. Az ilyen eszközöknek általában gyakorlati hasznuk van, gyakorlati felhasználásra alkalmasak, és két hete kaptam egy e-mailt egy cégtől, arról panaszkodtak a mailben, hogy kb. két hónapja importálni szerettek volna egy varógépet. Ez pedig a vállalat tevékenységéhez szükséges lett volna. És hát, itt igazából szükségük van a vitorlavaráshoz egy speciális varógépre. Ez pedig a megalapodás mellékletében volt, tehát a múlt októberi megalapodásban. Ám a vámhatóságok azt mondták, hogy nem tudtak erről, és a madeirai vámhoz fordultak, és ott ugyanaz volt a helyzet, hogy nem tudtak róla. Tehát szegény cégnek ki kellett fizetni az importra kivetett adót. Ez a történet is illusztrálja, hogy hiába volt leírva ez a szöveg, nem segített. Mert hogyha a helyi hatóságok nem ültetik át az iratszöveget a gyakorlatba, akkor annak semmi értelme nincs. A bizottsághoz szóbeli kérdést intéztem, hogy a bizottság is ellenőrizze, hogy az ilyen intézkedéseket a tagállamok tényleg alkalmazzák-e. A tagállamoknak pedig tájékoztatni kell az érintetteket az ilyen intézkedésekről. Ne ismétlődjön meg az, most, ami akkor Madeirán történt, tehát a Kanári-szigeteket kíméljük meg az ilyenektől. A polgárok és az és a cégek érdekében van szükség ezekre az intézkedésekre. A tagállamok igazából az idejüket pazarolják, és mi is pazaroljuk az időnket. A bizottság pedig gondoljon erre, és megkérdezném, hogy a bizottságtól kaphatok-e valamilyen jelzést, hogy mit szándékozik ebben a tekintetben tenni. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság szeretne hozzászólni. Itt a kollégák feltettek egy kérdést, és biztos, hogy a bizottság mindent megtesz, hogy az összes érintett hatóságot értesítse az ilyen lépésekről. Ez pedig megkönnyíti a az információ cserét a bizottság és a helyi vállalkozók között. Tehát a bizottságnak mindent meg kell tennie, hogy a tagállamok tényleg alkalmazhassák a itt eldöntött intézkedéseket. Tehát nem tudom, hogy a bizottság szeretne valamit elmagyarázni. Igen? Yes, thank you. Köszönöm. Meg vagyok lepve az információtól, hiszen van egy rendeletünk. És ahogy említettem, ez az összes tagállamra vonatkozik, hát főleg a regió, régióra, amelyet érint. Még eh, még nem érkezett hivatalos megkeresés, de mindenképpen foglalkozni fogunk eh, a dologgal, és felveszünk a kapcsolatot portugál hatóságokkal. Tehát eh, választ kapott az agájára, és reméljük, hogy ilyesmi nem történik még egyszer. A következő, a következő ülésünkön szavazunk is erről. Ja, nem vettem észre, hogy Perez asszony jelentkezett. Igen. Engedjen meg egy rövid, engedjen meg egy rövid kommentárt, elnök asszony, a madérai képviselőre reagálva. Megértem az aggodalmát, de szeretném elmondani, neki, hogy a Kanári-szigetek kérésére a spanyol kormány kérte a közös vámtarifák felfüggesztését azért, hogy a helyi ipart védjék. Ez eh, bizony már régóta szükséges intézkedés volt azért, hogy eh, a vállalkozókat segítsék a peremrégiókon, a Kanári-szigeteken és más eh, szigeteken. Mindenképpen szükséges ezt a szöveget elfogadni véleményem szerint. Üdvözlöm az elnökünket, hogy az egyszerűsített eljárást javasoltam, módosítás nélkül lesz javaslom én is. Köszönöm. Corrected. Igen, most kiavítottak, hogyha nincs kifogás az ülés végéig, akkor ezt az eljárást fogadjuk el. Nincs szavazás. Igen, rendben. We are moving now to points. Most a hatos napi rendi pontra térünk át, és így a hatos és hetes pont ugyanahoz a családhoz tartozik, hiszen én ezt már kezdetben bejelentettem, amikor a koordinátorok döntéséről szóltam, vagyis a bizottság határozata, hogy az általános kohéziós politikánkat megváltoztatja. Két külön határozatról van szó, és két külön eljárásról, két jelentésről. A hatos ponttal szeretném kezdeni a napi rendünkön. A stratégiát, mint mondtam már, elfogadták a koordinátorok Röviden szeretném önöket tájékoztatni, mielőtt a bizottságot is megkérem arra, hogy szóljon hozzá, hogy ez a rendelet válaszol a válsághelyzetre, különösen néhány tagállamunk van érzékelt válságra, ezeket az államokat súlyosan érinti a válság. A koordinátorok határoztak így, az első kapcsolatfelvétel, együttműködés megtörtént a három intézmény között. Az elmúlt heteken, hetekben ezen dolgoztunk, azért, hogy az információt kicseréljük, és megismerjük a bizottság, a tanács álláspontját, valamint az EP álláspontját is kidolgozzuk. Nagyon szűk, szoros a határidő, és a koordinátorok azt javasolták, hogy egy olvasatban bonyolítsuk le ezt az eljárást. A két társjogalkotó testület között meglehetősen összhang van, és azt várjuk, hogy a bizottság minden lehetséges információval ellát bennünket, azzal kapcsolatosan, hogy a különböző javaslatoknak milyen következményei, hatásai lesznek. Itt az előkészítő időszakra gondolok. Egyik intézményben sem fejeződött be még, vagyis a bizottságban már befejeződött, de a tanácsban és a parlamentben még mindig vitatkozunk erről a javaslatról. Éppen ezért ma nem terjesztettem elő jelentéstervezetet módosításokkal, vagyis a módosításokat nem terjesztettem elő, de kiemeltem azokat a területeket, ahol módosításra vagy javításra lenne szükség, összevetve az eredeti bizottsági, Európai Bizottsági Javaslattal. A módosítások célja, hogy, vagyis az egész anyagnak az a célja, hogy a válság által súlyosan érintett területeken emeljük időlegesen az EU társfinanszírozási összegét, A kohéziós politikai programokról van szó, amelyek társfinanszírozással zajlanak, anélkül, hogy a különböző tagállamok esetében megváltoztatnánk a kohéziós politikát. A segített országok között azok az országok szerepelnek, amelyek már ma is makroökonomiai támogatást kapnak. Magyarország, Románia, Lettország, Portugália, Görögország, Írország érintett. Ez a javaslat az szokásos jogalkotási eljárás keretében zajlik majd. Rudolf Nisslert igazgatót megkérném, aki egyébként az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának politikai koordinációért felelős igazgatója, hogy tájékoztasson bennünket erről, és hogyha lehetséges a kollégák szeretnének feltenni, gondolom, kérdéseket, majd pedig a további stádiumban megnézhetjük, hogy mely területeken lenne szükség a módosító indítványokra. Rudolf Nislernek adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Megpróbálok rövid lenni, és szeretném előterjeszteni a javaslat fő pontjait. Miből indultunk ki? Két ülés konklúziójából. Egy, a júniusi európai csúcs konklúziói. Ott kiemelték annak szükségességét, hogy fokozzuk a szinergiát az EU pénzalapok és a programok között a megfigyelési mechanizmus keretében. Július 21-én pedig az állam és kormányfők az európai vidéki térséggel foglalkoztak, valamint a görög helyzetre tértek ki. Felhívást intéztek azért, hogy idéglenesen vagy időlegesen a társfinanszírozási arányt, százalékos arányt Görögország és más érintett országok esetében neveljék. A tanács augusztus 1-én javaslatot terjesztett elő az összes strukturális alapokra vonatkozóan. Ami most itt van önök előtt, ez a kohéziós alapokra vonatkozik, vidékfejlesztés, kohéziós alap, stb. De van egy hasonló javaslat, amelyet a vidékfejlesztési és a halászati alapra vonatkozóan is előterjesztettek. A fő cél az, hogy kivételesen megsegítsük a válság közepete azokat az országokat, amelyeknek társfinanszírozási pontjaik, gondjaik vannak a kohéziós alapok keretében, és egy plusz készpénz injektálás is történjen. Az elképzelés egyszerű, a társfinanszírozási mértéket megemelnénk 10%-kal. A javaslat célja, hogy Hübner asszony mondta, hogy azokra az országokra összpontosítson, amelyek hasonló támogatást kapnak a fontos európai eszközökből, Például az eurozónán kívüli országok esetében a pénzügyi mérlegre vonatkozóan, és az EU-zónán belül azon országok kapnának ebből a támogatásból, amelyeknek stabilitási gondjaik vannak. Egyelő elbánásról van szó, és a javaslat akkor jól körülhatárolt, amikor a jogosultságról szól, amikor egy ország belép ebbe a támogatási keretbe, akkor az a dátum számít jogosultságnak a plafon megemelésére, és amikor ez megszűnik, akkor visszatér újból a szokásos küszöbérték alkalmazása, ahogy az a szabályzásban, szabályokban szerepel. Technikailag egyszerű dolgot szeretnénk megvalósítani, amelynek segítségével készpénz transfer történik azon országok számára, amelyek ennek szükségét látják. A jelenlegi rendszer tekintve Nekünk nem kell semmit sem változtatni a szokásos ügymenetben, a tagállamok vonatkozásában. Ez automatikusan lesz alkalmazva mindaddig, amíg egy tagállam jogosult, és amikor ez a rendelet életbe lép, és ezt a szokásos pénzügyi eljárások keretében történik majd meg. A tagállamnak hivatalosan kérelmeznie kell az, hogy ezt a rendeletet saját hasznára fordítsa, hogy ebből hasznosuljon, és a bizottságnak erre indokot kell találnia. A fő programokat célozzuk meg, az együttműködési programokat kizártuk, hiszen ezekben több tagállam szerepel, ez komplikálná az ügyet, és a pénzügyi volumen ezen szakpolitikai szegmesen belül csak csekély. Tehát a fő programokra összpontosítunk. Ami a költségvetési kihatást illeti, további költségvetésre vagy plusz költségvetésre nincs szükség. A kifizetést 10% mértékében emeltük, és ez a kifizetés hamarabb fog megtörténni a rendes időszaknál. A kifizetési előirányzat 2012-re nem változik, mert nem lesz plusz kifizetési előirányzat szükséglet ahhoz, hogy ezeket az összegeket ki tudjuk fizetni, hogyha a rendelet életbe lép. A bizottság megszüntetési záradékot nem javasol. Miért? Mert a támogatási időszakot a tanácsi határozatok szabják meg az egyes országok esetében, vagyis automatikus lejárati dátum lesz. A tanácsban ezért nem rendelték el a megszüntetési záradék bevételét. Egy dologra szeretném külön felhívni a figyelmet. Az itt javasolt mechanizmus retroaktív alkalmazást tesz szükségessé. A cél az, hogy amikor ezek a rendelkezések életbe lépnek, akkor az a tagállam, amely a támogatási programban részesül, és leadta a kifizetési igényét, akkor megkaphatja, akkor válik jogosultá, amikor esedékesé válik az első kifizetés, és ezzel orvosoltuk a tagállamok aggájait. A plusz kifizetési tartalék, vagy előirányzat 2,3 milliárdra rúg, belépve a 2012. évet, és figyelembe véve az előirányzatokat, amelyeket a tagállamoktól kaptunk a várható kifizetésekről. Ehhez hozzá kell venni a már eldöntött kifizetéseket, amelyek esetében emelés lesz. Döntő pontokat, döntő fordulatot vett a vita, még az elnökség erről több információt fog adni. Vagyis arra vonatkozóan, hogy legyen-e limitálva a retroaktivitás, és legyen-e megszüntetési záradék. Második, mely országok lennének jogosultak, vagyis, hogy korlátozni kellene azt, hogy mely országok tartoznak ide. A bizottság szerepéről is volt egy vita ebben a folyamatban, és nekünk az a lényeges, hogy a bizottság készen áll arra, hogy megnézze, megvizsgálja és értékelje a tagállamok erre való igényét, és megállapítson indokot is arra, hogy a kérésnek eleget tegyenek. Viszont, amit nem szeretnénk és nem is fogadjuk el, hogy egy plusz eljárás indítsanak be, amelynek alapján a bizottság saját belátása szerint dönthetne arról, hogy mely ország hasznosíthatja a mechanizmust. A tanács döntése, hogy egyes országokat a mechanizmus alá vonjon, már elegendő ahhoz, hogy ez a mechanizmus beinduljon. Bizonyos automatizmusra van szükség, azért, hogy ne legyen késedelem a támogatás folyósítását illetően. Elnök asszony, nagyon örülök, hogy támogathatok ön, hogy támogathatom önt, segíthetem önt, és a tanácsot, és az együttműködés a következő hetekben intenzívebbé válik, azért, hogy továbbfejlesztjük a javaslatot, rendelkezésre állunk, további információkat is megadunk a szükséges. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy van-e még valami tisztázni való. Igen, parancsoljon. Piotr Zsubel az elnökség nevében kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak meg szeretném erősíteni, hogy ezeket a módosítókat nagyon nagy prioritással kezeljük. A tanácsi munkacsoportban idáig öt találkozót tartottunk, és úgy tűnik, hogy megállapodásra sikerül jutni e két módosító kapcsán. Nem egyszerű ez persze, Rudolf Mészler által legutóbb említette, módosító kapcsán, de úgy tűnik ugyanakkor, hogy a előrehaladás jelentős. Örömmel tekintünk elébe, hogy befejezzük a munkát a munkacsoportban, és természetesen a koreper elé tárjuk az eredményeket, amennyiben az eredményeket elértük. Köszönöm, Manescu képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mészler úr előadását nagyon nagy figyelemmel kísértem, és úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos, hogy minél hamarabb befejezzük ezt a jelentést, és azon tagállamok, akiknek problémáik vannak, minél hamarabb támogatást tudjunk adni, annak érdekében, hogy befejezhessék a projektjeiket. A nemzeti költségvetéssel való ból származó társfinanszírozás az ilyen célokat szolgálhatja, például a versenyképesség növelését, a munkahelyek megőrzését, vagy pedig a termelékenység növelése lehet olyan cél, amelyet e pénzeszközökkel lehet támogatni, illetve a munkanélküliség elleni harc is egy ilyen cél lehet. Roppant fontos, hogy az országok kormányai a legnagyobb hatékonysággal támogassák eh, ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság nyomon kövesse, hogy hogyan használták fel ezeket a pénzeket, melyet az öt tagállam 2010-ben használt ki. Azon országok használt fel, azon országok, amelyeket legjobban érintett a krízis. Természetesen éltünk a lehetőséggel, hogy támogassuk ezeket az országokat, és most további lépéseket akarnánk tenni, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy ezen országok kormányai megértsék, hogy milyen felelősséggel bírnak, annak érdekében, hogy ezen eszközöket a legjobban felhasználhassák. Nagyon jó volna tudni, hogy létezik-e már ezzel kapcsolatosan egy értékelés. Azért, hogy biztosak lehessünk benne, benne hogy hatékonyan dolgozhatunk a továbbiakban. Jan Olbricht. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van néhány észrevételem és egy kérdésem. Először is egyetértek a módosítókkal, nagyon fontos politikai üzenetet tartalmaznak, de van itt egy-két észrevételem. Egyrészt az Európai Tanács fontos, hogy tisztában legyen azzal a júniusi döntése során, hogy a, kohéz, júni, hogy a döntése következtében a kohéziós politika ban megnyíló eszköz nagyon fontos szerepet játszik. Tehát ezt nem szabad marginalizálni, nem szabad margóra szorítani. Szükség van a jövőben is ezen rugalmas eszközökre másodszorban. Teljesen világosan kell, ki kell jelentenünk, hogy itt átmeneti szabályozásról van szó. Ezért nagyon fontos, hogy világosan szóljunk erről az új rendeletben, hiszen az új rendelet világosan fogalmaz, és éppen ezért nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történt volna. Hiszen a jövőben mindig új kihívásokkal szemben állunk, és éppen ezért az új rendelet tartalmában és formájában ki kell térni az itt megtörtént eseményekre. És aztán felmerül még a kérdés, hogy milyen következményekkel jár mindez, hiszen mindennek van következménye. Hogyha működik a top-up, akkor ennek a következő évekre ezekben az érintett országokban következményei lesznek. Például, hogy kevesebb projektet engedélyeznek, vagy nagyobb lesz a társfinanszírozás aránya. Hiszen ahogy ön is többször elmondta, új pénz nem áll rendelkezésünkre, tehát hogyha a jövő évek költségvetéséből elveszünk a pénzt a jelenlegi támogatásokra, akkor a jövő években kevesebb pénz áll majd rendelkezésünkre. Tehát milyen konzekvenciákkal jár mindez, milyen következményekkel jár, vagy kevesebb lesz a projekt, amelyet végre lehet hajtani, vagy nagyobb kell, hogy legyen a társfinanszírozás. Ennek ellenére támogatjuk ezt az ötletet. És van itt még egy kérdésem. A sunset clause ö, fogalmat talán nem mindenki ismeri közülünk. Megmagyarázna ezt nekünk? Angurakis úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsőre úgy tűnik a dolog, hogy ezek az intézkedések azon országoknak segítenek, amelyek eh, a krízis ismert problémáival küzdködnek jelenleg. Ugyanakkor ez csak látszólag így van, hogyha figyelembe veszük, hogy mi történik valójában Görögországban. Az első kérdés tehát a következő. Teljesen nyilvánvaló, hogy a krízis során mi több a krízis ben szerepet vállalnak ezek a programok. Tehát, hogyha a krízis ellen fel akarunk lépni, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi a programok tartalma, hogyan lehet a krízist csökkenteni, nem erősíteni. De erre vonatkozó intézkedést nem látok, mi több a programok tovább zajlanak. Görögország esetében állnak asszony pedig amikor az elnökség azt mondta, hogy a társfinanszírozás nemzeti részarányát csökkenteni akarja, ugyanakkor azt is mondta az elnökség, hogy egy sor nemzeti programot meg, meg kell takarítani azáltal, mert túl kicsi volt a kihasználtsági arány. Kérdezem, hogy a lehívás, a pénzek lehívásának vagy a felhasználásának aránya játszik-e szerepet a jövőben? Harmadik kérdésem. A munkavállalók és a közszolgálatban dolgozók körében történt megtakarítások, amelyek Görögországban akár 40%-os jövedelem csökkenéshez vezethettek, nagyon aggasztóak, ám e, e, vonatkozik ez a jövedelem csökkenés a gazdasági minisztériumban dolgozó munkatársakra, akik például az ESPA programokért feleltek. Tehát a helyzet csak nehezedik. Végezetül, hogyha egy sor programot csökkentünk, az azt jelenti, hogy akik a, program, a krízisben nyerészkedtek, még többet fognak nyerészkedni. Másrészt pedig az ország lakossága egyre jobban el fog szegényedni. Köszönöm. Köszönöm, Mari Teresa Sánchez Schmidt. Köszönöm, elnök asszony. Nem kívánok visszatérni arra, hogy milyen súlyos válságon megyünk keresztül, és ez ránehezedik a strukturális alapok igénybevételére. Itt az európai szolidaritás, és szerintem nem is kell elmondani, hogy milyen különbség van a már felhasznált összegek és azon összeközött, amelyet Görögország kapott. A 10%-os emelés szerintem ez elegendő, nem kellene tovább menni. A technikai támogatás szükségességét hangsúlyozom azért, hogy ezeket az alapokat gyorsan igénybe lehessen venni. Van néhány megjegyzésem, a beruházások a jövőre, a növekedésre, versenyképességre, munkahelyteremtésre kell, hogy irányuljanak. Többet fogyasszunk, de jobban fogyasszunk. Másosorban a társfinanszírozás logikájára oda kell figyelni, még akkor is, hogyha ez minimális. Eh, mindenképpen szükséges, hogy a nemzeti, regionális eh, hatóságok azért finanszírozzák a projekteket. A listával kapcsolatosan vannak kérdéseim. Hat ország szerepel ezen. Mi történik, hogyha más országok is nehéz helyzetbe kerülnek, és tudjuk, hogy a mai helyzetből, hogy ez bizony bekövetkezhet gyorsan és hirtelen. Mi történik, hogyha más országok is kérik ezt a támogatást? Arról van szó, hogy ezt az összeget nem emelnék. Az emelésnek lenne következménye, vagy van-e következménye, vagyis kevés, kevesebb projekt lesz, és milyen folytatása lesz a kezdeményezésnek. Köszönöm. Mikhail Tomopulosz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Üdvözlöm azt a döntést, hogy a társfinanszírozást akár 90%-ig meg lehet emelni azon országokban, amelyek a megfelelő idevágó nehézségekkel küzdenek. Ahol a pénzügyi, a pénzügyi gazdaság stabilitását küzdködve teremtik meg. Ugyanakkor, amikor Háne biztoshoz egy kérdést intéztem, erre egy-két kollégám is válaszolt de Hán úr pedig azt mondta, hogy ezt megnöveljük az arányt, de nem mondta ki a 90%-os részesedést. Egyetértek egyébként a kollégákkal, hogy ez mindenképpen átmeneti intézkedés szabad, hogy legyen, nem szabad, hogy ebből rendszer váljék, hiszen az Európai Unió nem irányoz elő több pénzt ezeknek az országoknak, és a pénzt nem is veszik el máshonnan. Kérem, javítsanak ki, hogyha tévednék. Ez a pénz kizárólag a pénz, itt a nemzeti kormány eh, részesedését csökkentik, ez pedig oda vezet, hogy a projektek száma fog csökkenteni. Ugyanakkor ez az európai szolidaritás megjelenéséről tesz tanúbizonságot a nehéz időkben. Azt reméljük persze, hogy hamarosan elérjük a stabilitás, mi több növekedési pályára lehet állnunk, és ezért a jelen nehéz feltételek mellett célra vezető ez a javaslat. Egy olyan országban, ahol a pénzeszközök felhasználása már a korábbi rendszerben is problematikus volt. Hát, ha még, hát még most nem rendelkeztünk saját tőkével, és a krízis következtében, de egyébként nem csak a krízis okán, de krízis következtében még tovább fokozódott a helyzet. Ismerem a problémákat, higgyék el nekem. Tehát itt előbbre kell jutnunk. Fontos látnunk, hogy hogy alakul a helyzet, és látnunk kell, hogy bizonyos projektek esetében szükség van erre a magasabb finanszírozásra. Tavaly parlamentben vitát folytattunk az Európai Regionális Alap átláthatóságának kérdéséről. Nagyon fontos az átláthatóság, a transzparencia azért, hogy világosan lássuk a játékszabályokat, de bizony volt, aki az elmúlt években suskusolt Görögországnak és minden országnak képesnek kell lenni arra, hogy a játék szabályokat betartsa, ne suskusoljanak, ne csaljanak, és ilyen módon hozzájáruljanak oda, hogy a, ahhoz, hogy a projektek színvonala magas szintű legyen. Hiszen nagyon sok problémával állunk szemben minden szinten Görögországban. Mondok egy példát. Vannak építési engedély nélkül épült épületek, lakóházak, ahol amelyekre, amelyik tulajdonosaira büntetés szabtak ki. Ám most a trojka hozzájárult ahhoz, hogy a trojka döntései segítségével például a büntetéseket csökkentették, vagy csökkentették az infrastruktúrát, a vasúthálózat kétharmadára azt mondták, hogy nem hoz nyereséget, hát be kell zárni, ez elfogadhatatlan. Mit akarok mondani? Nos, azt, hogy átláthatóságra van szükség, de nem szabad megbénítanunk egy országot, és azon országok, amelyek nagyon későn reagáltak, vagy nehéz helyzetben vannak, segítségre szorulnak azért, hogy e nehéz helyzetből a lehető legrövidebb időn belül kilábaljanak együtt kell működniük, fontos, hogy az információk cseréjét biztosítsuk számukra, az eszközök és az alapok felhasználásáról világosan kell látni. Tehát valóban több Európára van szükségünk, azért, hogy biztosíthassuk, hogy a fennmaradó összeg, és lehet, hogy ebből kell egy kedvezményt adni, hogy egy-két projekt megvalósulhasson, eredményes legyen. az eszközök felhasználása és a, a felhasználás értékelése. Ez a két szempont, amelyet érvényre kell juttatni. És nagyon fontos, hogy a pénz folyamokat folyamatosan ellenőrizzük a projekteket, alkalmazásuk során is ellenőrizni kell. Ezen felül pedig egy közvetlen értékelésre van szükség, annak érdekében, hogy jó eredményt érhessünk el. Köszönöm szépen! de kérem, hogy fogják magukat egy picit rövidebbre, mert máskülönben nem fogjuk tudni befejezni. Mondszak Lever kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a javaslatot, és köszönöm a gyorsított eljárást is. És csak egy rövid észrevételt szeretnék tenni a javaslat következményeiről. Őszintén szólva, a 2,3 milliárd eurós kihat, euró kihatásait nem értem pontosan. Kérem, kérdezem a bizottságot is. Te mindenki gondolt persze erre az összegre, és persze azt hiszem, hogy az ülésteremben senki sem ellenzi ezt a javaslatot, de kellene tudni, hogy milyen kihatással jár ez. Dolcs Tamás. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, én magam is eh, támogatom a javaslatot. Ezt egy eh, fontos és hasznos előterjesztésnek eh, tekintem. Szem előtt tartva mindazt, amit elnök hogy megfogalmazott, hogy röviden és tömören ismertessük az álláspontunkat, hadd mondjam azt, hogy én maradéktanul egyetértek Manescu asszony, illetve Olbricht képviselő úrnak a véleményével. Éppen ezért most nem fogom megismételni azt, amit ők elmondtak. Öröm, amikor ilyen e, bölcs gondolatokat támogathat az ember, vagy azokkal érthet egyet. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik kérdésem az a tanács igen tisztelt képviselőjehez, míg a másik a bizottság, az Európai Bizottság igen tisztelt képviselőjéhez szól. Elnök asszony előterjesztése, képviselőtársaim eddigi megszólalásai, a bizottság álláspontjának az ismertetése, a tanács véleményének a, a, az ismertetése, az megnyugtató volt. Addig a mondatig, amikor a soros elnökség képviselője azt nem mondta, hogy immár öt alkalommal tárgyalt erről a kérdésről a tanács, és már mindjárt itt lesz a megállapodás. Most, amikor a tanács valamiről öt alkalommal tárgyal, és ehhez képest még jövő időben kell fogalmazni, hogy majd nem sokára itt lesz a megállapodás, az bennem már aggodalmat vált ki. Akkor itt valami vitának kell lennie. Lehet, hogy én vagyok paranoiás, és úgy gondolom, hogy itt eh, annyira egyetértett a tanácsban mindenki, hogy annyira örültek az egyetértésnek, hogy ötször végig tárgyalták, és ötször egyetértettek, csak nem voltak hajlandóak dönteni. Félek, hogy nem erről van szó. Hát valamifajta tájékoztatást jó lenne kapni, hogy mi gyorsított eljárásban tárgyalunk erről a kérdésről, egyetértek elnök asszony javaslatával, mi az oka annak, hogy öt tanácsi tárgyalási forduló után sincs még egyetértés, hogyha egyébként azt a tájékoztatást kapjuk, hogy az alapkérdésekben úgy mint retroaktivitás, ideiglenes eszközhasználat, és a többi, és a többi, nincs vita. Vagy legalábbis ez hangzik el, hogy a tanácsban képviselt tagállamok között ebben nincsen vita. Számomra ez ellentmondásos. A második a bizottságtól szeretném azt megkérdezni, hogy elmúlt héten Barózó elnök úr Görögország említésével, de a Görögországéhoz hasonló költségvetési helyzetben lévő országokat illetően újabb a kohéziós politika eszközeivel is élő elképzeléseket fogalmazott meg. És azt mondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül az ezekre az elképzelésekre, az általa ismertetett elképzelésekre vonatkozó bizottsági javaslat, az a tanács és a parlament asztalára kerül. Tudhatunk-e arról valamit, hogy Barózó úrnak a múlt héten említett, ebben a tárgykörben megfogalmazott újabb javaslataiból mikor lesz bizottság előterjesztés, mert jó lenne ezeket a javaslatokat a kohéziós politika eszközrendszerének az alkalmazása a krízisből való kilábalásra, tehát ezeket a, a hasonló tárgyú javaslatokat egymással összefüggésben megvizsgálni a, a parlamentnek. Köszönöm a lehetőséget. Kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebbre fogadja magát. Köszönöm szépen. Egyetértek elviekben a javaslata, de nagyon visszafogott vagyok, mert hogyha mert ilyen esetekben nem mindig hatékonyan használják föl a pénzt. Itt világos szabályokra van szükség, tudni kell, hogy hogyan lehet a dolgokat ellenőrizni, és világos szabályok kellenek arra is, hogy egyszerűsítsük az eljárást, azért, hogy biztosítsuk, hogy minden hatékony, legyen növekedés és fejlődés. Köszönöm. Most a tanácsot és a bizottságot kérdezem, de kérem, hogy csak a tárgyról beszélnek, és minél rövidebben. Rudolf Nisler. Megpróbálok távirati stílusban beszélni. Manescu asszony kérdezte, hogy a válság csomagtervnek mi volt a hatása. Ebben a bizottságban volt vitánk egy jelentésről, amelyet egy célból terjesztettünk elő, és talán emlékeznek rá, hogy egy sor intézkedésről volt szó, pénzügyi és más jellegű intézkedésekről, valamint tájékoztatás volt arról is, hogy a tagállamok mit, mire fordították az előzetes fizetéseket, és a plusz fizetéseket, amelyeket még egy korábbi stádiumban kapta meg Olbricht képviselő. Ön arról beszélt, hogy a kohéziós politika igen jó eszköz lehet a válság körülményei között, már volt hasonló programunk egyszer, és ez most egy második teszt lesz. Az a célunk, hogy a következő rendeletben legyenek rendelkezések már előre, szülessenek meg a rendelkezések, amelyek lehetővé teszik az intézkedések elindítását. És ezek a kivételes körülményekre vonatkoznának. Erre gondoltunk, és ez a holnapi tervezetben benne lesz. Igaza van önnek, mikor azt mondja, hogy ha most az Európai Unió nagyobb részt vállal, akkor lehet, hogy kevesebb projektet fog finanszírozni, de ennek ellenére az a lényeg, hogy prioritás számunkra, hogy a már elindított projekteket, vagy betervezett projekteket megvalósítsuk, és bizonyos időszakig időszakon keresztül több pénzt adunk, és ott van a társfinanszírozási rész is a tagállamok oldaláról, és az érintett országok esetében nem tudják ezt nemzeti forrásból biztosítani, és éppen ezért tőkét kell kölcsön adni azért, hogy a projektet finanszírozni tudják. Mi a sunset, vagyis megszüntetési záradék? Ez azt mondja ki, hogy melyik az utolsó dátum, amelyen még ezt a mechanizmust alkalmazni lehet, meddig lehet alkalmazni, és nem a, azt a végső dátumot fogják itt jelölni, amely a külön-külön az egyes országok esetében jelölve lesz záró időpontként. Angorakis és Temopulos képviselők kérdését egyszerre válaszolnám meg. Tudni kell, hogy ezek az intézkedések azon akciókon fölül történnek, amelyeket az érintett országok esetében hozunk meg, azért, hogy ne kelljen a rendeletet megváltoztatni, Például újraprogramozás a görög együttműködési programok esetében, vagy a már megegyezett elnézést támogatási programok esetében, és bizonyos tevékenységeket átirányítunk. Ha megnézzük például Görögországban mennyire drámai a helyzet a jelenlegi munkanélküliségi szinttel, amely drámai módon emelkedett az utóbbi hónapokban, és főként a KKV-k helyzetét, ha megvizsgáljuk, akkor újra programozunk, és olyan akciókat, felépéseket fogunk támogatni, amelyek a KKV ágazatot támogatják Görögországban. Ez elsődleges, és ez az újra vagy átprogramozás keretébe mindez az átprogramozás keretébe esik. Sanchez Smith úr felvetett egy kérdést. Mi történik, hogyha más országok is kérik ezt a támogatást? A megszövegezés szerint a lehetőség nyitott, lenne, akkor, hogyha más országok is valamelyik mechanizmus alá esnének, és hogyha támogatásra szorulónak minősítenék őket. Ilyenkor fontos a sunset, megszüntetési záradék, mert hogyha 2012-ről 13-ról van szó, akkor ez a lehetőség már korlátozottá válik. Kléber asszony rámutatott a költségvetési hatásra. Nincs szükség további kifizetésekre, a már meglévő előirányzatokat alkalmazzuk a kohéziós politikán belül, csak hamarabb fizetjük ki ezeket. Mi a különbség az előrehozott fizetés, en, itt a társfinanszírozási mérték alacsonyabb. Ezt nem vettük bele az ilyen típusú kifizetéseket a javaslatba, hanem nálunk van egy plafon bizonyos időszaki, majd pedig visszatérünk a, az eredeti maximális társfinanszírozásra mondjuk 85% a konvergencia esetében, és egy más százalékos arány a versenyképességi régiók esetében. Hogyha a javaslatot egy bizonyos távlatból nézzük, akkor látjuk, hogy ez egy vegyes átlag lesz, de az átlagos társfinanszírozási mérték magasabb lesz, mint az a plafon, ami a rendeletben szerepel, de nem akarjuk nehézé tenni a mechanizmusból való kilépés sem a tagállamoknak. Utolsó kérdés Dajcs úr részéről, aki Barozó úr bejelentésére vonatkozóan kérdezett. Tudjuk, hogy a válság még nem ért véget, és mindenképpen keressünk minden lehetőséget arra, hogy tovább segítsünk, és megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy az összes támogatási intézkedést fogalmatosíthassuk, mindazokat az intézkedéseket, amelyek most jelen pillanatban szükségesek. Úgyhogy ennyit szeretnék erről mondani ebben a stádiumban. Köszönöm szépen. Itt egészen röviden feltenni még egyszer a kérdését, mert nem volt világos. Köszönöm. Nisler úrtól a következőt kérdezném. Emlékszem a szakbizottságban lezajlott vitára. És eh, nem voltam túlságosan elégedett eh, azzal az eh, analízissel, hiszen igazából csak a kormányzatok által közétett számokon alapult már akkor megkérdeztem, hogy csak is ezekre a számokra alapozunk. Niszler úr azt mondta, hogy igen, sajnos ez minden, amit eddig kaptunk. De nem hinném, hogy saját magunknak hazudnunk kellene, hiszen az eredmény így elképzelhető, hogy torz. A tapasztalat azt mutatja, hogy az, amit a kormányzatok néha számokban bejelentenek, nem fedi teljes mértékben a valóságot. Görö, tehát azt várom a bizottságtól, hogy most reális számokat ad. Reméljük, hogy egészen röviden erre is választ kapunk. Nehéz kérdés, Manescu asszony. Igazából itt egy megosztott menedzsmenten alapuló politikát folytatunk. Egy olyan kapcsolat van a tagállamok és a bizottság között, amelynek alapja a bizalom és az átláthatóság kell, hogy legyen. Ön is tudja, hogy nagyon sok bejelentési követelmények vannak a tagállamok irányába, hogy hogyan fogalmazzák meg a jelentésüket, hogy a bizottság értse azt. Ez azt jelenti, hogy eh, amikor a további fejlődést vázoljuk, akkor a tagállamoktól kapott eh, jelentések adataira alapozzuk a munkánkat. Egy utolsó szó. Globális felelősségünk van a kohéziós politika kihatásainak a hatását. De ezt periodikusan tesszük, és nem konkrétan, tehát vagy globális, vagy tematikus szempontok alapján. Kettő percet kap a tanács. Köszönöm szépen. Arra a kérdésre reagálnék, hogy eddig miért volt öt megbeszélésünk. A válasz az, hogy ez egy egyszerű dolog. részleteibe mi is megvizsgáltuk a dolgokat, és legalább négy fő területet meg tudnék nevezni, amelyekről vitáztunk. Az első a költségvetés kihatásai, illetve a javaslat költségvetési kihatásai, hiszen beszéltünk itt a megszüntetési záradékról, ahogy Rudolf Niesler is vázolta ezt, a másik pedig a bizottság szerepe ebben a folyamatban. A bizottság egy automatizmust javasol, erről is vitáztunk. A ezt követő munkacsoporti vitáinkon megpróbáltunk olyan lehetőségeket azonosítani, hogy milyen jogi úton garantálhatjuk azt, hogy a forrásokat tényleg a növekedési foglalkoztatás érdekében költik el. A negyedik terület, mondjuk úgy a fő területeinken az volt, hogy erre a pénzre, ezekre a forrásokra tényleg szükség legyen az adott országban. Ezek a főbb területeink, amelyről vitázunk a tanácsban. Köszönöm szépen, néhány szót nekem is szólnom kell előadóként. Szeretném elmondani, hogy a tanácssal és a bizottsággal folytatott vitáim után, és az árnyék előadókkal folytatott vitáim után is most olyan módosítókat készítek elő, amelyek ezekre a területekre vonatkoznak. Tehát például a megszüntetési záradék egy olyan terület, ahol a lehető legjobb opciót kellene választanunk. Itt különféle forgatókönyvek képzelhetők el, és arról, hogy igazából ez milyen forrásokra lehet kihatásra. A második terület, amelyel foglalkozunk az, hogy megnézzük, hogy a tagállamok hogyan lépnek be a folyamatba, mennyi ebben automatikus, és egy nagyon light képletet alkalmaznánk, tehát nem szorgalmazunk a teljes automatizmust, de az administratív terhek szeretnénk minimalizálni. És a bizottságban ez egy kevés időbe fog telni. Ezen kívül a nagyon bürokratikus a figyelemmel követés, a nyomon követés és a jelentés tételi kötelezettség. Itt vannak már tehát vannak már jelentési stratégiák, tehát ezekre a dolgokra koncentráljuk a módosítóinkat. Hogy most az egész dolgot lezárjuk, szeretném elmondani, hogy a módosítók határ, határideje október 14-e, és az árnyék előadókkal ismét találkozhatunk, hogyha jövő héten erre szükség van. Most akkor szeretnék a következő napi rendi pontra áttérni, erre nincs is időnk, de elképzelhető, hogy egy fél órát rászállhatunk erre a pontra. Ez egy másik téma. Itt igazából a visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében hogyan módosítjuk az 1083 pedig 2006-os tanácsi rendeletet. Most szeretném megkérni Niszler urat, hogy vázolja a helyzetet. Rudolf, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy teljesen más természetű javaslat, mint az előző. Ez teljes mértékben technikai javaslat. Az eredeti az, hogy eh, az Európai Számvevőszék kiderítette, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a jelenlegi programozási időszakban megjelenítettek olyan visszatérítendő támogatások, amelyek eh, jogilag nem felelnek meg a 44-es cikknek. Itt eh, pénzügyi támogatások és a pénzügyi tervezés állnak a középpontban közvetlen kifizetendő alapok esetében. És a számvevőszék pedig azt mondta, hogy az ilyen fajta tevékenység megkérdőjelezhető és szabálytalan is lehet. Úgy döntöttünk, hogy találjunk, egy, hogy alakítsunk egy tényfeltáró missziót. Hogyha a tagállamokra tekintünk, akkor azt vizsgáljuk, hogy a tagállamok tulajdonképpen mit tettek ezen a területen. Azt is megnéztük a jogszakértőinkkel, hogy a rendelet mit enged meg, és a rendelet mit nem enged meg. Ennek az eredménye az volt, hogy létezik ténylegesen sok olyan tevékenység, amely azokat a mi tevékenységeinket követi, amelyeket mi 2007 előtt folytattunk. Ezek még egész 94-ig visszamennek, és a korábbi rendeletnek ezek teljes mértékben megfeleltek, és uh, szilárd jogalapon nyugodtak. Itt kizárólag a régi tagállamokra koncentráltunk, és a rendelet explicit módon nem tiltotta meg ezt a fajta tevékenységet, és ez alapján folytatták ezt a tevékenységet a régi tagállamok továbbra is, az új időben is. Tehát itt igazából egy jogi üres járat található, tehát egy jogi fokhéj a rendeletben. Nem voltak tilosak ezek eh, a tevékenységek, azonban eh, a visszatérítendő támogatások ügye eh, ebben a tekintetben nem volt szabályozva. Amit szándékoztunk tenni az az, hogy megpróbáltunk egy korrektív intézkedést tenni ezen módosítás segítségével, hogy jogbiztonságot adjunk az államoknak, hogy folytassák ezeket a tevékenységeket, amelyek igazából nem felelnek meg a jó gyakorlatnak, a korábbi időszak jobb, jó gyakorlatának. Nem szeretnénk eh, elbátortalanítani a tagállamokat, és eh, a lényeg az az, hogy az európai pénzeket a legjobb jogi alapon és jogi háttérrel alkalmazza, költség el. Azokat is, amelyeknek visszatérítendő jellege van. What you have here as a main proposal. Ami a fő javaslat, az ezen jogi deficit megszüntetését célozza meg. döntöttünk, hogy ebben a kontextusban tisztázunk még a rendeletben is dolgokat, olyanokat, amelyek a tagállamokhoz fűződő kapcsolatainkat más értelmezésben mutatták be. Úgy, hogy a tagállamok megkapják azt a lehetőséget, hogy korrekt módon alkalmazzák a rendeletet. Ezen kívül még azt javasoltunk, hogy legyenek olyan megkötések, amelyekben megállapodunk a tagállamokkal, amelyeket önként vállalnak, amelyeket mi igazi gyakorlatként szeretnénk látni. Tehát például, hogyha pénzeszközöket eh, az adott országban alkalmazzak, akkor erről megfelelő módon jelentsenek. Tehát pillanatnyilag eh, megvan, hogy eh, hogy lehet nemzeti intézményeket felállítani, hogy ezek fogadják a forrásokat, Azonban a visszajelző rendszer nem volt jól leszabályozva. Így nagyon sok adat nem érkezett meg így nem tudjuk ezeknek a forrásoknak az elköltését teljes mértékben nyomon követni. A európai számbevőszékkel erről is tárgyaltunk. Tehát azt javasoltuk, hogy egy önkéntes jelentési kötelezettségi, kötelezettséget vállaljanak a tagállamok. Ez ebben a rendeletben eh, kötelezően előírásra kerül. Ezen túlmutatóan, hogy eh, jobban eh, biztosítsuk az évi jelentéseket, azt javasoltuk, hogy a tagállamok nyújtsanak be adatokat a normális kifizetésekről is, olyan kifizetésekről, amelyek eh, pénz, ügyi eszközöket érintenek, amelyek eh, előleg kifizetéseket eh, érintenek, állami segítségekre vonatkoznak. És pedig úgy, hogy az Európai Bizottság számvevője, könyvvizsgálója pontosan meg tudja ítélni, hogy mi történik. Itt különbséget kell tennünk különféle kifizetések között. Vannak olyan kifizetések, amelyek például előleként kifizetett költségek. És az erről történő visszajelzések eddig nem kerültek megfelelő módon a szabályzásra. Ezen kívül javasoltuk, hogy valahogy gyors fizet, gyor, tehát a fizetések gyors eljuttatása megvalósuljon. Vagy a közvetítők, vagy a végfelhasználók irányában. Itt bemutattunk egy olyan modellt, hogy például ilyen alapokban ne lehessen mondjuk több, több mint két évig tartani ezeket a kifizetéseket. Nagyon bonyolult javaslat ez most abban a helyzetben, amikor ezeket a dolgokat most tényleg a gyakorlatba át kell ültetni. És vannak szerződéses rendelkezések, az alapmenedzserek és az adott tagállamok forrásmenedzselési intézményei között, amelyek a, a tanácsban folyó vitát befolyásolják. A tanács jogi szolgálata is úgy kommentálja ezt a dolgot, hogy ezek az előírások nagyon kritikusak lehetnek a jogi hatásaik tekintetében. Azonban itt most a két évről még elmondanám, hogy volt egy nagyon konstruktív eszmecserénk a tanácsban, a tagállamokkal. Amíg a tagállamok elismerik, hogy ez az igény reális, addig megegyezhetünk abban, hogy a jövőbeni előírásokban az ilyen pénzügyi eszközöket ezekhez a kritériumokhoz kell kötni. Még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, miután a tagállamokat meghallgattuk, és hallgattuk a jogi agályaikat, a bizottság visszavonta eredeti javaslatát. De mi úgy gondoljuk, hogy ez a következő tervezési időszakra is érvényes. Ezen kívül szeretnénk egy explicit állítást a bizottság részéről, hogy a jövőben a strukturális alapok sorsát hogyan tárgyaljuk meg. Amit itt a tanácsi folyamatból levonhatunk, az egy nagyon konstruktív vita volt a szöveget technikailag is megpróbáltuk úgy átalakítani, hogy a megfelelő dolgok jöjjenek elő, és hogy a megemlített eseteket tényleg fedje a szöveg. Tehát itt a visszatérítendő támogatásokra gondolok. Ezen kívül tettünk néhány kiigazítást a jelentési előírások és a kiadási magyarázatok között. Tehát, hogy az adminisztrációs terhek csökkenjek, valahogy egy könnyebb utat találjunk a két szekció között. A bizottság elfogadta azt is, hogyha tagállamok nak most kötelezően évente jelenteni kellene nekünk, hogy a pénzügyi eszközök sorsa milyen, illetve hogyan alkalmazzák azt, akkor teljes mértékben arra vagyunk utalva, amit a tagállamok bemutattak nekünk. És teljes átláthatóságra lenne szükségünk, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan fejlesztik tovább hatékonyan. Elnök asszony, már az önáltal bemutatott jelentés tervezetben is számos módosítás javasolja, hogy ezek tényleg a lényegre törnek, ugyanúgy, ahogy a tanácsi vitában is megmutatkozott. Itt utalok arra is, hogy felajánlhatom önöknek segítségemet, hogy bármilyen És szeretném azt is kifeje, kifejezésre juttatni, hogy egy nagyon jó, előremutató dologról van szó. Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen, Elizabeth kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Itt vannak ezek eh, a dolgok, amiről most itt vétáztunk. Hübner asszony előadóként is említette, hogy egy kisebb körben az árnyék előadókkal ezt megvitattuk, és szerintem minnyáján egyetértünk azzal, hogy nagyon gyorsnak kell lennünk, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a technikai kiigazítás meglegyen, hiszen vannak olyanok, akik a régi rendszer alapján kezelik a visszatérítendő támogatásokat. Ezen kívül még fontosnak tartom azt is, hogy a bizottság megkapja a megfelelő információkat, egyidejűleg persze úgy kell fellépnünk, hogy az eszköz ne akadályozzuk. Különféle értelmezések léteznek a tagállamokban, hogy ez hogyan is van, néhányan óriási problémát látnak Néhányan nem tudják pontosan, hogy hova mennek a pénz folyamok, és szerintem nagyon fontos itt konkrét kérdéseket feltenni, mert fontos, hogy ez az eszköz folyamatosan jelen legyen, hogy a források rendelkezésre álljanak, és természetesen nem mindig a számbevőszék feladata az, hogy a bizottság és mi közöttünk álljon, mert ez a visszatérítendő támogatásoknak ártana. Egyrészt úgy értettem, hogy ezt a két évet a bizottság szerette volna, de nem megoldható. Ähm, äh, Azonban Dana elmondta, hogy a jelentéstevés azon formája, amelyet ön javasolt, igenis megváltoztatható. Hübner mondja jelentésében tett változást, változtatásokat, és pedig egyszerűsítette azt, amit ön javasolt. Most vannak itt még dolgok, amelyek még fontosak, hiszen eh, itt van ez a dolog, hogy itt van a parlament könyvvizsgálóbizottsága, akkor itt van eh, a számbevőszék, a bizottság. Pontosan szeretnék rákérdezni, hogy a bizottság ezekkel a változásokkal hogyan ért egyet, hogy elégségesek a meglévő információk, ez a tanácson is átmegy-e, és hogy ez rendben lenne így. Itt nekem két központi kérdés van. Tudnunk kell, hogy hova megy a pénz, hogy milyen holding intézménybe kerül az európai közpénz, és azt is tudnunk kell, hogy eléggé átlátható módon kifejezésre juttatják a tagállamban, hogy hol európai, hol van szó európai pénzekről. Természetesen a bürokráciát nem kell felfújnunk emiatt, hiszen olyan alapról van szó, ahol kisebb projektek vannak. Tehát itt a financial engineeringnél. És van egy utolsó kérdésem, amit egyáltalán nem értek, az az, hogy a bizottság a 44A cikkben, tehát hogy bizonyos előírásokat nem kell alkalmazni, idézni itt az 57-es cikket a rendeletből, és ez miért vette fel ide? Hiszen szerintem, hogy uh, itt milyen előírások legyenek, az azokra a projektekre is vonatkozik, amelyek ez amelyeket ezzel a pénzügyi eszközzel finanszíroznak. Mi nem tartjuk szükségesnek azt, hogy itt az 57-es cikket, tehát a nem alkalmazást bevegyük. Nem tudom, hogy a bizottságnak itt mi az álláspontja. Mihály Tremopulos. Köszönöm szépen. Szeretnék összpontosítani most a megtakarításokra a tagállamok esetében. A tagállamok szeretnének jó eredményeket elérni, de időnként nem tudják ezt sikeresen kezelni, és különböző akadályok merülnek fel számukra. A programok haladnak, de sokszor a visszafizetendő szubvenciók esetében késedelmet tapasztalhatunk. Milyen garanciákat tudunk itt bevezetni? Van egy jogi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az irányító hatóság által kifizetett pénzügyi hozzájárulást a jogosult kiadásokra fordítsák, mégpedig a az alapba való befizetést követő két éven belül. Hogyha, ebben a két, hogyha ezt a két éves időszakot nem tartják, akkor az az összeg, amelyet nem költöttek el, azt az összeget elveszik. Ez egy fontos és azonnali lépés, de szerintem nekünk kicsit lágyabb beavatkozási formákat is be kell vezetnünk, például az átláthatóságot, Schröter asszony is szólt erről, de én ezt már régebben megemlítettem. Gondoskodni kell arra, hogy az értékelés adatait nyilvánosságra hozzák. A tagállamok mindenképpen megküldik az értékelési adatokat a bizottságnak, és az irányítóhatóság is ezeket megküldi ebből le lehet mérni az előrehaladást. Rendszeres, dinamikus jelentéstételekre van szükség, sőt, köztes jelentésekre is, hogyha szükséges. Szerintem ez a demokratikus általános monitorozási rendszer biztosítja, anélkül, hogy a bürokráciát növelnénk. Pedig itt növelik a bürokráciát néha, de a bizottság bekéri az adatokat a tagállamoktól nem csak ki kell adni ezeket az adatokat, hanem tudni kell, hogy ki az, aki élen jár, és ki az, aki a sorban utolsóként kullog. Igen, remélem, hogy ön most nagyon rövid lesz, Kleva asszony. Tetszik nekem ez a javaslat, főként, amit a bizottság mondott az administratív terhek könnyítéséről, gördülékenyen kell haladni, az eljárás megfelelő az ilyen javaslatokhoz. De ami a pénzügyi eszköz felhasználását illeti, ezt be kell illeszteni a már meglévő sémákba. Szerettem volna ezt felvetni, mert a két éves határidőről már az előbb szó volt erről nem beszélek. Köszönöm. Megint a bizottságnak adjuk meg a szót, azután a tanácsnak, hogyha szeretnének hozzászólni. Először a bizottság. Köszönöm. A két éves időszakra vonatkozó kérdéssel kezdeném. Amikor ezt javasoltuk, akkor tudtuk, hogy ez bizony kemény dió lesz, és a számbevőszékkel való vitás során is felmerült a megállapítottak alapján, vagyis, hogy a pénzt gyorsabban át kell adni a pénzügyi tervezési eszközök esetében. Voltak olyan esetek, amikor ez túl lassú volt. Elmondhatom, azt is tudni kell, hogy sok esetben most próbálkozunk azzal, hogy ezt az eszközt bevezessük, főként olyan országoknál, amelyeknél ez még a múltban ismeretlen volt, és ez magyarázat a késedelemre. De egészében véve ezzel foglalkozni kell, és meg kell tervezni a fizetéseket, az alapba való fizetéseket, és ezt egyeztetni kell a felhasznált pénzzel, azért, hogy a pénzügyi termékek a piacra kerüljenek. A tagállamokkal való vitában kiderült, hogy a javaslat lehet, hogy a cselekvést bénítja majd, főként azért, mert szerződéses megoldások is születtek, tehát szerződést kötne, kötünk azokkal, akik az alapot igazgatják. De mi a fegyelmet biztosítani akarjuk jó akaratúan, de semmiféle akadályt nem akarunk itt gördíteni a dolgok elé. A jogi szolgálat azt mondta, aggodalmak vannak a jogbiztonságot illetően, és a partnerek legitim elvárásait illetően. Nem szeretnék itt a megállapodásokat sérteni, ezért ezt a bizottság visszavonta, de van egy feltétel, a következő programozási időszakban ezt a rendelkezést be kell vezetni, azért, hogy ez a fegyelem meglegyen, akkor, amikor a pénz befizetésről van szó. Schröter asszony beszélt a jelentés egyszerűsítéséről. Mit érhetünk el a vita eredményeként? Egyszerűsítjük a javaslatot egy kicsit. Először is azért, mert mert ebben a részben, amikor plusz információt adnak a kifizetési eljárás során, akkor a bizottság képes lesz arra, hogy megkapja azt az információt, amely szükséges a könyveléshez, az elszámoláshoz, azért, hogy minősítsék a kifizetéseket, vagyis megállapítsák, hogy melyik az előfizetési összeg. Azért, hogy ezt az információt ne az általános jelentési folyamat során kapjuk meg. Ez lesz az egyszerűsítés. A standard kifizetések esetén az időzítés nem lesz probléma, mert ezt megterveztük. Az általános jelentés tételt illetően ez igen hatékony, hogyha az éves jelentések keretében történik mindez, amit az év közepén kell, hogy megkapjunk, és a bizottság elfogadta, hogy a jelentések alapján minden év októberében adunk egy szintetizáló jelentést a végrehajtás stádiumáról, és ezt a tagállami információkra fogjuk alapozni. Ebben az információban benne lesz az, amit már megkaptunk a tagállamoktól az önkéntes jelentéstételi gyakorlat során. Lesz egy első jelentés ennek keretében, a következő hónapokban lehet erre számítani, és ezen az úton fogunk tovább haladni. Schröter hogy megkérdezte, hogy miért vannak itt ezek a rendelkezések, a 39, 57-es cikkek esetében a a nem alkalmazásra vonatkozóan a pénzügyi eszközök esetében. Ez miért van ott ez a rendelkezés? Ezt azért vettük bele a rendeletbe, hogy minden tiszta legyen. Ezek az intézkedések, ezekhez értelmezést kellett fűzni, a tagállamok ezt már ismerik. Főprojektek, bevételgeneráló projektek, erre vonatkozik mindez, és hogyha pénzügyi eszközökről van szó, akkor világos, hogy ezek a rendelkezések nem alkalmazandók, de miért? Mert amikor az alapokról van szó, akkor az alapot nem tekintjük fő projektnek. Az alap nem olyan, mint egy támogatás, amit egy vállalkozás kap meg mert itt a tartóság kérdése felmerül. Akkor, hogyha például áttelepítik egyik országból a másso, másikba ennek a vállalkozásnak a tevékenységét. Szerintem a logika világos, a pénzügyi eszközök esetében ezeknek a rendelkezéseknek nincs értelmük. Szerintem megválaszolt, hallottam Trimopulos úr kérdését a jelentéstételről. Elfogadtuk, hogy mi is jelentést teszünk a tagállamoktól kapott információk alapján. Elnök, köszönöm. Mielőtt átadom a szót a tanácsnak, nekem is van egy kis mondandóm, hogyha elhatározzuk, hogy lesz ez a két éves időszak, és amikor ez az allokálás lejár, erre szabályok kellenek arra, hogy hogyan fogjuk újra indokolni vagy érvényesíteni ezeket a pénzeket. Most már csak a tanács kap egy percben szót. Köszönöm, nem ismétlem meg, amit a bizottság képviselője mondott. Csak megerősíthetem, amit Rudolf Nisler mondott általában mit látok én itt a jelentéstervezetben, amit a Regi Bizottság készített, valamint ha megnézem a módosításokat, ezek nagyon is illeszkednek a mi gondolatmenetünkbe a tanácsba. Köszönöm. Elnök, kedves kollégák, ezzel befejeztük ezt a vitát. Október 14 a módosítók leadásának határideje. A bizottság és a tanács megígérte, hogyha találkoznunk kell a jelentéstevőknek és nekik, akkor lesz egy találkozónk, egy ülésünk. Köszönöm ezt a vitát, és most áttérünk, most már csak kevesebb időnk van erre a vitára, ez az egyik legfontosabb tanulmány, amelyet végeztünk a jövőbeli politikákról. John Bechler és Carlos Mendez professzorokat üdvözlöm. Fajona Vislén nincs itt, de átadom a szót John Bechlernek. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon, members. Jó napot kívánok, elnök asszony, jó napot kívánok a szakbizottság tagjainak. Köszönöm szépen a meghívást erre az ülésre, ahol bemutathatom a mi jelentésünket. John Bachtler vagyok, Carlos B. Mendezül baloldalamon mindketten az Európai uh, Politikai Risz Kutatóközpontból, vagy a European Policy Research Center-től jövünk, és uh, Fiona Visléddel és más szakértőkkel együtt készítettük ezt a tanulmányt. Először is a kohéziós politika jövőjéről szeretnék beszélni, kitekintve a szakpolitikák architektúrájára, rendszerére. Ezután Carlos Mendes kollégám pedig a szakpolitikák tartalmáról fog beszélni. Minden bizonyal sokan látták ezt a jelentést, melyet készítettünk, ez nagyon részletes, ezért csak a címekről fogok beszélni, ahol azon területekre koncentrálunk, ahol a szakpolitika jövőjét illetően vélhetőleg heves, hogy nem mondjuk ádázvita fog dúlni. A kutatás szerkezete a szakpolitika elemzésére korlátozódott, igyekeztük az előnyöket és a hátrányokat, az egyes alternatív szakpolitikai opciók előnyeit és hátrányait felmérni, megértendő, hogy milyen uh, előnyökkel járnak a reformopciók. Szisztematikus áttekintéssel dolgozunk, amely az egyetemi és szaktudományos uh, politikai rendszerből is ö, ered. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy egy sor korlátozással állunk szemben, hiszen a leg, legtöbben augusztusban, a, leg, a legtöbb részt augusztusban fejeztük be, és utána küldtük ki ezeket a tervezeteket. A képernyőn láthatják a címeket, amelyekről a tanulmány szól, a szakpolitikai architektúra, a célok, a kondicionalitások, a monitoring és a többi, amit láthattak a képernyőn. Nos, a jelentés címe: víziók és opciók, vagy jövőképek és lehetőségek. Először is a víziók, a jövőképek kapcsán el kell mondanom, hogy vita van arról, hogy milyen célt is szolgál ez a szakpolitika. Az egyik vélekedés azt mondja, hogy ez egy újraelosztási mechanizmus, amely elsősorban a költségvetési transfer célokat szolgálja, a másik megközelítés pedig azt mondja, hogy sokkal inkább adokatív jellegű ez a politika, azaz egy integrált és egyben teritoriálisan fókuszált megközelítést alkalmaz. Egy másik megközelítés a a szakpolitika Európa 2020-as stratégiában való szerepével foglalkozik, és foglalkozik ugyanakkor a teritoriális és a szektorális megközelítés között egyrészt, másrészt a centralizált megközelítés közötti egyensúlyjal. A jelentésben különböző keretek rajzolódnak ki, az elemzés keretei rajzolnak ki, rajzolódnak ki arról, hogy a kohéziós politika hogyan fejlődhetne, milyen irányba fejlődhetne. Baloldalt a teritoriális kontraktualizmus, kontraktualizmus jelenik meg, a területi alapú szerződési rendszer jelenik meg, ahol a Európa 2020 stratégia um, teritoriális alapon kerül felosztásra. Másik oldalon alul pedig a bottom-up, az alulról építkező területen pedig a teritoriális experimentalizmus, pragmatizmus jelenik meg, ahol tehát alulról fölfele építkezik a Európa 2020-as stratégia ellentétben a fölülről lefele építéssel. Itt jobb oldalt pedig a ágazati megközelítés jelenik meg, ez a szektorális funkcionalizmusként írható le a top-down, a fölülről lefele építkező megközelítésben. Voltak éppen ez egy területileg vak megközelítés, amely például a Világbank néhány évvel ezelőtt kiadott gazdasági fejlődési jelentését határozza meg, aztán van egy soft, egy puha koordinációs megközelítés, egy ágazati koordinációs megközelítés, amely ágazati megközelítés bár, de alulról fölfele, bottom-up építkezik. Ezzel voltak éppen a különböző perspektívákat szeretném felvázolni arról, hogy a kohéziós politika hogyan ragadható meg, hogyan viszonyul az Európa 2020-as stratégiában foglaltakhoz. De lépjünk is hamarosan tovább, lássuk a szakpolitika architektúráját. Jelentésünk egyik célja az volt, hogy a bizottság javaslatainak kihatásairól szóló vitát facilitáljuk. Előre mozdítsuk a régiók jogosultsága tekintetében. Nagyon nehéz ezt most értékelni, hiszen nem áll minden adat rendelkezésünkre, illetve azon vélekedések sem, amelyekre a bizottság adatai épülnek. De a 2020-as költségvetésből Annyit mondhatunk, hogy a kohéziós politika architektúrája és térképe a következőképpen alakul majd először is. Úgy tűnik, hogy a konvergencia régió, konvergencia régió definíciója nem változik meg, de persze az EU 27-es EU, 27 tag átlagára épül, nem 25-ra. Aztán a bevezetés és kivezetési, vagy phasing out, phasing in kategóriákat megszüntetik, ám az átmeneti vagy tranzicionális régió kategóriája hogy lé, fog létrejönni. Ezek azok a régiók, amelyek jelenleg a 2007-2013-as időszakban konvergencia státusban vannak, de itt a GDP magasabb, mint az EU átlagának 75%-a, és aztán vannak más régiók, ahol a GDP 75 és 95 százalék között mozog az EU átlagára vetítve. Végezetül pedig a jogosultsági kritériumok az kohéziós alapból való részesedés tekintetében azonosok maradnak, de az EU 27 átlagához, nem a 25-ök EU-jának átlagához vetítik. Ez mit jelent mindez? Nos, a kohéziós alap tekintetében elmondhatjuk, hogy a 2007-2010-es adatok tekintetében 13 a tagállam jogosult majd a kohéziós alapok pénzeinek lehívására, mind az EU 12 12-es csoportba tartozik, Ciprus, Portugál és Görögország kivételével. Ám a jelenlegi tárgyalások arra utalnak, hogy Ciprus esetleg átmeneti vagy tranzicionális szabályok hatály alá tartozik majd. A strukturális alapokból való jogosultság megvizsgálása alapján azt mondhatjuk, hogy a helyzet komplexebb, hiszen a legutóbbi GDP adatokkal nem rendelkezünk, a 2007-2009-es időszakról már igen, ám jelentésünkben a nemzeti 2009-es GDP adatok becslését használtuk fel. Mire jutottunk? arra, hogy a konvergencia régiók száma jelentősen csökkenni fog, és jelentős kihatással lesz ez a jogosultsági térképre az új tranzicionális kategória tekintetében. A, ezek a kevésbé fejlett régiók a 32%-os átlagban, 24%-os átlagba kerülnek át, és ilyen módon 16 és nem 18 tagállam tartozik majd ebbe a kategóriába, hiszen Németország és Málta nem rendelkezik majd a jövőben konvergencia státussal. 8 tagállam pedig a populáció alapi lefedettséget veszi el, és 8 tagállam jogosultsága változatlan marad. A tranzicionális, vagy átmeneti, vagy transitional régiók jelentősen megváltoztatják a térképet, itt a segítségnyújtás tekintetében felrajzolt térképet, hiszen ezen cím után az EU azon területei merülnek fel, amelyek jelenleg konvergencia területek, de a következő periódusban nem kerülnének ezen kategória alá. Itt tulajdonképpen 35 millió EU állampolgár jogosultságáról van szó. Legtöbbjük Németországban, Spanyolországban és Lengyelországban lakik, és ez a kategória Szlovénia és Görögország számára is nagyon font lesz. Tehát ez a Transitional Region, tranzicionális régió kategória a 75 és 90 százalékos GDP aránynak felel meg, illetve ezen felül van egy másik átmeneti régió kategória, um, ahol a GDP átlagának 75-90%-et érik el, itt 37 millió embert érint ez. Ezek mind az EU 15-ökben laknak Belgium, Görögország, Franciaország és az Egyesült Királyság régiói ezek, és különösen Franciaországban és az Egyesült Királyságban jelennek meg koncentráltan. Ezek közül a régiók közül sok soha nem is rendelkezett konvergencia státussal. Végezetül pedig a megmaradó régiók pedig a regionális versenyképesség és foglalkoztatási szempontokból a fejlettebb régiók szempontjú kategóriába tartoznak, és ilyen módon se a convergence, se a transitional státusra nem jogosultak majd. Itt a lakosság száma nem változott meg, és ezek értelmszerűen az EU 15 államába koncentrálnak. Dánia, Írország, Ciprus, Luxemburg, Hollandia és Védország hat ország, tehát teljesen egészében a RCE e kategóriába tartoznak majd. Ebbe a legfejlettebb régió kategóriájába. Természetesen a jelentés még sok részletről szól, ezek itt a jogosultsági szempontok voltak, melyekről beszéltem. Hogyha tovább léphetünk, a pénzügyi allokáció kérdésére, azaz arra a kérdésre, hogy a pénzt hogyan is osztják majd el, a következőt mondhatom el. Egy táblázatot szerettem volna kivetíteni, de a táblázat nem jelenik meg, tehát egy szóban kell ezt összefoglalnom. A bizottság javaslata 346 milliárd eurót alokál a kohéziós politikára. Ez egy eh, szerény csökkenésnek felel meg reál értékekben, 5%-os eh, csökkenésnek felel meg a mostani kohéziós politika számaival kapcsán. A konvergencia régiók és a kohéziós alap tekintetében az apropriációk, a kifizetési apropriációk 5. 20%-kal eh, csökkennek a konvergencia régiók tekintetében míg a tranzicionális, a transitional kategóriánál 50%-os növekedést érünk el, és a területi együttműködés területén is valamint a versenyképességi és kompetitiváltási régiókban is 20%-kal nő a költségvetés. Ezek az adókacink ugyanakkor jogosultság változását tükrözik. Mit jelent ez? azt, hogy meg kell vizsgálni, hogy az egyfőre jutó allokáció ezekben a régiókban hogyan is néz ki, és itt különböző mintázatok rajzolódnak ki. A konvergencia kategóriába tartozó régiók lakosságára tekint kiszámítva az egyfőre jutó allokáció nőni fog. Ugyanez igaz a kohéziós alapokból jogosult lakosságra, ugyanakkor az egyfőre jutó allokáció a átmeneti vagy transitional szabályok alapján jelentősen csökkenni fog, mint egy 100 euró per koponyáról körülbelül 70 euró per főre az új finanszírozási időszakban. A regionális versenyképességi régiók segély intenzitása ugyanakkor pedig jelentősen nőni fog. Tehát az egyfőre jutó támogatás összege jelentősen nőni fog. Érdemes felhívni figyelmüket a javaslat egy-két fontos kihatására, például a mechanizmusokra, a pénzeszközök allokációjának mechanizmusára. Ezek közül a legfontosabb a capping, tehát a abszorpciós vagy a pénz felszívását, felhasználását szabályozó plafonra vonatkozik, ez 2,5%-ban került meghatározásra. A GDP 2,5%-ára került. Azaz a GNI, tehát az össznemzeti jövedelem 2,5%-ára került eh, kivetítésre, és ezt a cappinget egy a GDP egy évére lehet kivetíteni, ahelyett, hogy a növekedési eh, előrejelzéseket figyelembe vegyék, de ez még nem biztos, hogy ezt így fogják szabályozni. Az sem biztos, hogy ez egyharmad, kétharmados splitre előírást fogadnak el, vagy nem a kohéziós és a strukturális alapok tekintetében, persze csak az EU 12-ek országcsoportja számára, és az sem teljesen világos, hogy milyen alapon számítják majd ki az allokációkat a transition, a tranzicionális régiók tekintetében. Egy biztonsági hálót igyekeznek a döntéshozók előirányozni azok, azon régiók számára, akik státusukat vesztik. Számításaink szerint úgy tűnik, hogy az össz allokáció az új tranzicionális kategóriában a volt régi konvergencia régiókra kerül átutalásra, és egy harmada marad a, a meglévő, régi, meglévő kategóriára. rohamba megyünk át a jelentésünkön, és egyszerűen csak a legfontosabb kérdésekre próbálom felhívni a figyelmüket, amelyek a számítás során jelentkeznek. Nagyon fontos a paraméterekről beszélni, az elkövetkező hónapokban és években tulajdonképpen a vita ezen paramétereket veszi majd figyelembe. A nemzeti álláspontok még most körvonalazódnak majd, de ugyanakkor az idáig elhangzott kijelentésekből arra következtethetünk, hogy a teljes finanszírozás szintjéről vita lesz, és az összfinanszírozásról is különböző véleke, az tehát az EU költségvetéséből mekkora rész kerüljön a kohéziós alapokba és a kohéziós politikába, erről komoly vita rajzolódik ki a tagállamok között. Egy másik kérdés a jogosultság, illetve a pénzügyi koncentráció tekintetében várható, hiszen itt véleménykülönbség mutatkozik az egyes tagállamok között. Vannak tagállamok, akik azt mondják, hogy minden régiónak jogosultnak kell lennie, mások pedig azt mondják, hogy a leg nagyobb jóléttel rendelkező, leggazdagabb régiókból a finanszírozást ki kell vonni. Tehát a tranzicionális átmeneti régiók átmeneti kategóriájáról nagy vita várható. Ezen felül több tagállam komolyan ellenzi, hogy a tranzicionális kategóriát kötelező limitekkel, a GDP-re vetített határértékekkel korlátozzuk, és sokkal inkább a jelenlegi phasing in, phasing out kategóriák egy variánsát szeretnék látni az új szabályozásban. Egy további vita pont, melyről még nem beszéltem, a pénzügyi boríték isf e hez és az ERD-hez való arányára vonatkozik, különös akkor, különösen akkor, amikor ex ante módon kerülne ez meghatározásra. A tagállamok közül nem egy elutasította ezek az itt megfogalmazott elképzeléseket. Végezetül pedig a Connecting Europe facilitás vagy eszköz felhasználásában is vita várható, hiszen nem egy tagállam, nem egy régió, és egy-két tagállam is negatív módon reagálta az itt elhangzott felvetésekre, mert attól félnek, hogy szektorializálódik, azaz ágazativá válik ez a megközelítés. Na ennyit a szakpolitikai architektúráról és a költségvetési kihatározásokról, és most pedig Carlos Mendeznek adom át a szót, aki jelentésünk főbb üzeneteit próbálja meghatározni, és a szakpolitikai tartalmakat körvonalazza majd. Köszönöm mindenkinek, kellemes délutánt kívánok az elnök asszonynak és a tisztelt képviselőknek. Szeretnék tájékoztatót adni a fő címekről a reformat illetően. A kohéziónak több célja van, gazdasági, szociális, területi dimenziói vannak, és ez a tágabb értelmű gazdasági célokat összeköti az EU-n belül, valamint eszközként ösztönző a válsághelyzetben, amelyről már korábban is hallottunk. Ez némi kritikát is kapott az ír, irodalomban, vagyis, hogy itt van némi zsúfoltság, és még zavar is, valamint a terminológiát is érte bírálat. De ez nem mindig helyén való, a politikának több dimenziója van, és nagyon sok hazai hasonló politikának közös vonásai vannak. A fő üzenet, amelyet közvetíteni szeretünk volna, az az, hogy bár a jelentésben a világosságot keresünk, itt vannak bizonyos cserék, de meg kell különböztetni a különböző szinteket, operatív és egyéb célokat, a célok megfogalmazásakor nem csak az EU szintet, hanem a programozási szintet is figyelembe kell venni. A célokat meg kell különböztetni a támogatás tárgyától, és a hatékonyság is egyik fő cél, ajánlás a Barker jelentésben, és itt a trade-offokat is figyelembe kell venni. A területi dimenzió erősödött azzal, hogy ez az alkotmányba is belekerült, de ez mindig a szakpolitika implicit célja volt. Az ötödik kohéziós jelentésben a bizottság több gondolatot vetett fel a e dimenzió megerősítésére, figyelembe véve a területi sajátosságokra a szakpolitikában, ipari régiók, természeti, demográfiai problémák, az elszórt települések, egyebek, és erősíteni kell a városi programokat is, ez különösen kedves a bizottságnak, valamint a funkcionális irányítás és a területi együttműködés és a makrorégiók erősítése. A tagállamok választottak a kohéziós jelentésre, és ami az erősített uh, urbánus uh, terveket illeti, a küszöbértéket, a városok specifikációját, az al delegálás egyebek, de ahogy ezt mi értelmezzük, és elolvasva a szakirodalmat, a területi fejlesztésre hangsúlyt helyezve úgy látjuk, hogy itt célzottabb, egyénre szabottabb fellépése van szükség. A bizottság a közösség által vezetett fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, az integrált területi beruházásokra. Az európai területi együttműködés hozzáadott értékét kell kiemelni, és a transnacionális relevanciát, valamint más stratégiákkal való összecsengését, az allokálást a támogató politikai keretekre kell alapozni, és itt különösen ki kell emelni a területi együttműködési programokat, vagyis az EU-nak kell ezt irányítania, az EU stratégiai anyagaiban a területi dimenzió jobban ki kell, hogy domborodjon, és amikor a területi fejlesztésről elgondolkodnak a felelősök, akkor mindezeket az elemeket figyelembe kell venni. Ami a stratégiai koherenciát és programozást illeti, a bizottság közös stratégiai keretet javasolt. A megosztott irányítású alapokat ebbe bele kell venni, de azt is javasolja, hogy legyen több szerződés a partnerekkel való szerződéskötés során, a témákat pedig rangsorolni szükséges. Ennek nagyon sok kihívása van, tulajdonlás, például a bizottság eredetileg azt javasolta, hogy ő lesz a felelős a közös stratégiai keretért, de úgy látjuk, hogy ebbe bevonják a parlamentet és a tanácsot. Administratív kihatása is vannak a partnerségi szerződéseknek. A tagállamok szeretnék látni azt, hogy itt ne legyen egy plusz igazgatási réteg az előző közösségi támogatási keretre utalva. Ez két évvel ezelőtt zajlott. A politikák tematizálása, ágazativá tétele ne legyen túlzott. Új küszöbértékeket szabtak meg az alapok esetében, ezeket differenciálták, különböző régió kategóriák vannak és beruházási prioritások, hatékony monitorozás, értékelés. Elnézés, közben átugrottam a diát. A teljesítmény keret sok figyelmet kapott. Itt kettős célok vannak, feltételeket kell bevezetni, ex ante és makroökonomiai feltételeket, de a teljesítmény ismét előjött, több kritika hangzott el, módszerrel kapcsolatos kihívások, azután a szakpolitika túlpolitizálása, de általában a tagállamok álláspontja az, és a szakirodalom is, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kohéziós politika hatékonyságára, mégpedig úgy, hogy ezeket a szakpolitikákat közvetlenül kapcsolatba hozzák egymással. A szubszidiaritást figyelembe kell venni, és a szakpolitika kidolgozók száma csökkenjen. Ami az előfeltételeket illeti, a monitorozás, a teljesítőképesség is fontos. Itt gyenge pontokat emelt ki a bizottság, a szakirodalom is erről ír, világosan kell a célokat, programokat megfogalmazni, közös indikátorokat, mutatókat kell már az időszak elején megfogalmazni. Az értékelési terv legyen kötelező, és vegyék igénybe a hatásértékelést fokozottabban, és a kifinomultabb módszereket. Vannak területek, amelyekről nem nagyon szólt a bizottság, pedig ott még többet lehetne tenni, például az EP szerepe, stratégiai vita a teljesítményről, erősebb intézményes párbeszéd, és a teljesítmény kapcsolatos információt a parlament rendelkezésére kell fokozottabban bocsátani. A görög képviselő szólt arról, hogy az értékelés legyen könnyebben hozzáférhető, de a végrehajtási jelentéseket is rendelkezésre kell bocsátani. Most nagyon sok régió kormány nem bocsátja ki ezeket a jelentéseket. A monitorozási bizottság számára ez hasznos lenne az elszámoltathatóság szempontjából, az adatok pedig legyenek magas minőségűek. Végül pedig erősíteni kell az administratív kapacitást, nem csak a tagállamokban, hanem a bizottságokban is. Az administratív kapacitás prioritás, ahogy látjuk, de itt a költségeket, az administratív eh, modernizálásra szánt költségeket kell eh, javítani, a projekt tervezést, és a jogszerűségre is összpontosítanak akkor, amikor a rendszert már bevezették. A megosztott irányítás és az ezzel kapcsolatos biztosíték, ezt nagyon kritizálták a tagállamok, egyszerűsíteni kell az irányító testületekre nehezedő terheket, nem tudom, hogy a reform foglalkozik-e majd ezzel a prioritással. A bizottság az irányítási kontrollrendszerekben jelentős változásokat javasol. Ez a pénzügyi szabályzatból ered, és a modell, a kap modell, az akreditálás, éves kifizetések, irányítási nyilatkozatok szerintünk a az arany középutat kellene megtalálni, a jelenlegi javaslatokat a már meglévő gyakorlattal kellene vegyíteni. Arányosság. Itt az a kérdés, hogy az irányítás kontrollkövetelmények a, legyenek-e arányosabbak a kockázatokkal, vagy a programok pénzügyi léptékével. A bizottság ezt felmérte, de bírálatok lesznek, hogyha a programok pénzügyi léptékét összekötik a lazább megközelítéssel az administratív kontroll illetően, és hogyha a bizottság csak a kettős standardokat fogja bírálni végül, az egyszerűsítés, ez állandó prioritás az bizonyos szabályokat kell itt, a jogosultsági szabályokat harmóniába hozni, és az átfogó szabályokat is, és figyelembe kell venni itt az általány kifizetéseket. Nem tudjuk, hogy ez majd mindenre gyógyír lesz-e, vagyis arra, hogy mennyire komplex, összetett az administratív irányítás és a teljesít. És végül a hozzáadott érték. Ez is összetett kérdés, ami a koncepciót illeti. A hozzáadott érték nagyon sok mindent lefed, pénzügyi hozzáadott értéke a szakpolitikáknak, az ösztönző hatás, közvetlen, közvetett hatás a szakpolitika irányítására pénzügyi addicionalitás itt bizony komoly módszertani kihívások vannak. Bizonyítani kell azt, hogyha plusz kiadások merülnek fel. Szerintünk jobban oda kell figyelni a szakpolitikai hozzáadott értékre. A hozadott érték összekapcsolódik az Európa 2020 prioritásaival és egyéb hangsúlyokkal, vagyis a 2020-as célokhoz teljesítési mechanizmusra van szükség, vertikálisabb irányítási szintre. Valami olyasmit kellene elérni, ami pluszt ad szakpolitikai szempontból. A szabályzat vagy rendelet azt mondja, hogy a szakpolitika egészítse ki a nemzeti szakpolitikákat, de nincs semmi ösztönzője ennek az erdnek. Ami pedig a pénzügyi tervezést illeti, a nem helyszíni eszközöket kellene jobban ösztönözni, de ehhez kellene tisztázás, jogi kérdésekről is szó volt, vagyis, hogy mindezt a gyakorlatban nehéz megvalósítani. A bizottságnak többet kellene kísérleteznie, erre érvek szólnak, figyelembe véve a régi programokat, amelyekben részt vett a bizottság, valamint a közösségi kezdeményezéseket de most a bizottság igazából nem tudja előmozdítani az igazi kísérletezést. Az N plusz 2 szabályt kellene egyszerűsíteni, és biztosítani, hogy jobban összpontosítsanak a minőségre. Volt egy fő bírálat, vagyis hogy a szabályok mennyire teszik merevvé a az innovációt, és milyen kockázatok merülnek itt fel. A partnerség elve legyen e, fokozottabban benne a rendeletben, a szabályzatban, hogyan lehet a partnerséget operatívá tenni. De vannak lazább, szoftabb javaslatok a tapasztalatcserére, és ez már az ESF, a szociális alap esetében már megvalósul. arról is kellene egy kimutatás, hogy hol lehet, hol valósították meg a partnerség elvét megfelelően a rendelet értelmében. A jelentésnek csak néhány fontosabb pontjára tértem ki, vannak itt még részletek, de tudom, hogy hány óra van, és ezért örömmel hallgatnám meg az önök megjegyzéseit, kérdéseit. Time for discussion. Nagyon szépen köszönöm, megnyitom a vitát. Lambert van Nistelrooy már jelzi, hogy eh, ja nem, Jan Olbricht is eh, jelentkezik. Lambert, ez fontosabb? Nem, én rövidebb leszek. Gratulálok a szakértőknek. A kiváló előadájára egy nappal megerőzték a bizottságot. Tehát sikerült. Pont időben. Ez annyira átfogó, és annyira sok információt kapunk, hogy most ö, tényleg elgondolkozhatunk a bizottság tulajdonképpeni javaslatán. Tehát itt összehasonlíthatjuk a tanulmányokat és azok eredményeit. Ahogy ma hallottam, ez alapján vitánk során felhasználhatjuk ezt, és természetesen bővíthetjük ismereteinket. Egy kérdésem lenne. Hallottunk az EU 2020-as stratégiáról. És azt mondták, hogy nagyon nehéz lesz, mert itt konkrét elképzelés még nincs is. Hát ez szörnyű. Ez azért tragikus, mert igazából Három éve késlekedünk a EU 2020-szal. És igazából senki nem tud semmi konkrétumot. Tehát hogyan tudunk az EU 2020-as aktivitásokra koncentrálni a politikánkkal? Hogyha nem látja, akkor tehát ne, ne, nem látott ilyet, ugye? Hát, erről biztos, hogy itt lesz. Köszönöm szépen, Lambert. Jan, ha jól értem, akkor a jelenlegi vitára reflektálunk most a jövő politikájára, nem a rendelettervezetre, mert arról holnap vitázunk. Reméljük holnap nem ez túl nagy meglepetés. De van néhány elem, amely lényeges. És most áttérek a jelentésre, mert nagyon érdekes dolgok vannak benne. Hiszen itt egy viszonylag mély elemzést láttunk, és négy vízióval kezdett. És ma kaptam csak meg az anyagot, túl lusta voltam elmélyedni benne. És most szeretném megkérdezni, hogy mely az ön személyes víziója? Mit gondol, melyik a legjobb vízió? És mit gondol a bizottság javaslatairól? Ugyanaz, mint az ön víziója? Hiszen olyan módosítókat kell majd alkotnunk, amelyek a víziónak a legjobbak. Tehát az ön számára melyik a legjobb vízió? A többi ennek a konzekvenciája lesz hiszen a legjobb vízió alapján szeretnénk elkészíteni a módosítóinkat. Tehát a legszörnyebb vízió az, hogy semmilyen vízió nincsen. De elképzelhető, különféle technikák, módszerek egy koktéllá vegyülnek össze. És reméljük, hogy itt a válságban is legyen vízió. Ez provokáció, de ha arra gondolunk, hogy a legjobb vízió a legfontosabb, akkor ez lényeges. De van néhány kérdésem is. Volt itt valami, amit nem találtam meg, lehet, hogy megvan a szövegben. Mit gondol a makrorégióról, mint a regionális politika részéről? Ez egy vita, aktuális vita. A makroregionális stratégia része regionális stratégiának, vagy valami teljesen más? Vagy lehet, hogy időközben megváltoztatta az identitását? Tehát itt igazából többféle dologról van szó. Mi van itt a többszintes kormányzatról? Ahogy a Lisszaboni szerződés is előírja, hiszen többszintű kormányzást kell megvalósítani. De ez csak egy megjegyzés. Hogyha mondjuk itt van a közlekedés, és a közlekedési biztos eléri a célját, és megkapja a pénzt a kohéziós alapokba, hogyha kiveszi. Nem, nem, nem címkézi meg, akkor uh, itt a konzekvenciák, a következmények mások lesznek. Nem az ötös pontban, de a 2,5-ösben néhány tagállam 2,5-öt kap, néhány 2,1-et, van, aki 1,8-at. Hát ez a stratégia teljes mértékben megváltozhat. Megváltoztathatja, de nagyon veszélyes lehet. Támogatom az összegek kézését, de szerintem nem úgy, hogy elvegyük a pénzt a kohéziós alapoktól. Tehát itt a kohézió, a multilevel kormányzás, angora kiszúr. Köszönöm szépen. Még eh, nem volt időm, hogy részleteiben lássam. A következő a kérdésem. Nyilvánvalóan az Európa 2020-as célokat tartották szem előtt, és ilyen prioritásokat eh, állapítottak meg. Ezeket eh, át lehet ültetni összehasonlítás régiókból, átmenet régiókból és versenyrégiókból. Van egy vita, és a vita szerint amennyiben növekedést akarunk teremteni, tehát amennyiben ki akarunk jutni a válságból, és amennyiben a konvergenciát is szeretnénk elérni, akkor az Európa 2020 stratégiai már nem elégséges, több intézkedésre van szükség. A kérdésem a következő. A tanulmányból világosan kiderül, hogy ha az Európa 2020 céljait tényleg megvalósítjuk, akkor konvergencia lesz. És a konvergencia meddig terjed ki? És ez a vita lényeges, vagy a Esetleg most szeretné vázolni? Most szeretne választ adni? Igazából a kérdések első sorát befejeztük. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Az elsővel kezdem, és a harmadikkal. Ezt összefoglalom. Tehát az EU 2020. Lehet, hogy egy kicsit eltúloztuk hogy eh, mi nem akartunk javasolni olyasmit, eh, hogy a kohéziós politikát az EU 2020-ashoz áramvonalosítjuk. De sok tagállam, főleg azok, amelyek eh, gazdagabbak, vagy a gazdagabb régiók, üdvözlik a 2020-as stratégiát, mert illik a saját regionális fejlesztési stratégiához. és arra tudnak koncentrálni ebben is, amire eredetileg szerettek volna. Azt kell megnézni, hogy a kohéziós politikát illetően mennyi, hány, milyen források vannak kötelezően előírva. Főleg a fejlesztési szükségletekre kell ügyelnünk a tagállamokban és a regionális szinten. Meg kell találnunk a strukturális és kohéziós alapok legjobb felhasználási lehetőségét. És látjuk, hogy a címkézés az egy nagyon jól látható módszer. A tárgyalokon azonban elég érzékenységet is fel kell mutatnunk. És nagyon fontos az, hogy eh, az EU 2020-ban meglegyen a tematizáció, a szektoralizáció. És itt eh, a terület alapú megközelítést eh, hagyjuk el sokkal hasznosabb a szektorál és az ágazati megközelítés, mint a területi megközelítés. És a kohéziós politika ezen a területen többet tud nyújtani. Ez viszont megint átvezet egy másik kérdésre. Hogy a konvergencia elérhető-e? Van egy nagyon jelentős hangsúly a konvergencián a javaslatokban, ahogy mi látjuk ezeket. Hát nagyon jelentős forráskoncentráció van, és látjuk, hogy magasabb rugalmasságra van szükségünk az eszközök felhasználásánál. Azonban ez kritikus. Van egy adott kohéziós politika és van egy konvergencia stratégia. Ezek nem feltétlenül fedik egymást. Olbricht úr kérdéseire, hogy mely víziót képviselünk mi. Támogatjuk a bizottság helyorientált vízióját ahol változtatnánk, az nem a, az, az, hogy a fentről lefele megközelítés lentről felfelé orientált megközelítési változtatjuk. Itt a regionális és a helyi hatóságok nagyobb szerepet kapnának. Tehát lenne egy lentről felfelé építkező elem is az egész stratégiai keretben. Ennek már meg kellett volna történnie, de nem történt meg. Tehát a régiók bizottságának is volt egy tanulmánya erről. Nyilvánvalóan látjuk, hogy fontos az, hogy legyen egy erős, lentről felfelé orientált megközelítés. Most utoljára a makroregionális stratégia. Még mindig nagyon korán van ma, és ha visszatérünk a PAK jelentésre, illetve arra, amit itt a területi agendáról mondtam a bizottság javaslatával kapcsolatban. Tehát legyünk a tér területében, terület, területében rugalmasak. És funkcionális régiókat különböztessünk meg helyi szinten és magasabb szinten is. Így különféle geográfiák képzik a politikai intervenció alapját. Hát nézzük meg, hogy működik. Tehát nincsen új kormányzás, de nézzük meg, hogy hogyan fejlődik majd, és hogy milyen példákból tanulhatunk majd, milyen jó gyakorlatokból. Azt mondanám, hogy nagyon sok pozitív szempontot gyűjthetünk ki a koncepcióból. Uh, Az egyetlen dolog, amit hozzáfűznék, hogy igazából van-e információnk arról, hogy az EU 2020-as stratégia az hogyan integrálódik. Tehát tavaly adtunk integrált iránymutatókat, és a parlament is kommentálta a foglalkoztatás orientált iránymutatókat. A rendeletben ezek bekerülnek prioritásként. Az elmúlt időben ez történt. És számos olyan téma van, amire majd koncentrálhatunk. És biztos vagyok benne, hogy a 2020-as költségvetés itt küszöbeket szab meg például a klímaváltozás, az innováció tekintetében, és az ESF, a stabilitási mechanizmus tekintetében. De itt már közleményeket is hallottunk vannak információk, hogy pontosan, eh, konkrétan megtudjuk, hogy eh, mi az Európa 2020, hát néhány ember számára ez túlságosan átfogó, túlságosan eh, általános, de holnap lesznek konkrét iránymutatók is, amikor a rendelet elfogadásra kerül. És akkor lesz további információnk is. Köszönöm, Morkunajte asszony. E, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy bemutatták a találmányt. Nagyon aktuális. Mindenképpen beszélnünk kell az iránymutatókról és a különféle lehetőségekről. Azonban forrásokra is szükségük van, hogy ezeket megvalósítsuk. Van egy kérdésem a pénzügyi szempontokhoz. Tudjuk, hogy az Európai Unió a szolidaritáson alapul. Erről elég sok deklaráció, nyilatkozat is szól. De nemrég megkérdőjelezték ezt a szolidaritást is. Hiszen eh, itt a jövőbeli pénzügyi program tekintetében is bizonytalanság van. Vannak olyan vélemények, hogy diszkriminatív elemek is találhatók. Az egyenlőtlenségeket csökkentni kell a régi és új tagállamok között. De ha megnézzük a pénzügyi eszközöket, például a kohéziós alapokat és a kritériumokat, akkor el kell mondanom, hogy különféle plafonokat vezetnek majd be, bizonyos helyeken jók lehetnek ezek, más helyen nem. Néhány állam kevésbé privilegizált helyzetben lesz. Hiszen az országoknak juttatandó támogatás sokkal alacsonyabb lesz. El tudna ezt magyarázni? Ezen kívül el tudná magyarázni a finanszírozási mechanizmust? Szeretnék például a diszkrimináció mentességről és a szolidaritásról is hallani. Köszönöm szépen. Tehát Elisa Roller is szót kér az Európai Bizottság részéről, tehát nem tudom, hogy megjegyzése lenne, vagy kérdése, de öné a szó. Köszönöm szépen. Két dolgot szerettem volna. Az egyik, megköszönni John Petlernek ezt a kiváló tanulmányt, és csapatának is természetesen. Számos ajánlás és következtetés a saját munkánkat is visszhangozza, amelyet számos területen tettünk, tehát nagyon hálásak vagyunk ehhez. Tehát nagyon hálásak vagyunk az anyagért. Valamit hallottunk a politikai architektúráról, és hallottunk néhány adatot is. Remélem, hogy nem mondok semmi olyat, amit már sokan bekalkuláltak. De valamit szeretnék hallani a különféle kategóriákról, amelyek megváltoznak. Van az átmeneti régió kategóriája, itt 51 lenne, 51 régió lenne. Most néhány számot is adnék. A legtöbb ilyen régió a 15-ök Európája területén van. Franciaországban 10 ilyen van, Németországban 9, Belgiumban 4, Finnországban 1, Spanyolországban 4, Portugáliában 1, Lengyelországban 1, Nagy-Britániában 9. Tehát ezek az úgynevezett átmeneti régiók. Ezen kívül az átmeneti régió lefedése helyettesíti majd a jelenlegi phasing in és phasing out kategóriákat. Tehát uh, itt 36,7 36 millióról van, és az elkövetkezendő időben több lesz. Tehát 28 régióból 51-re növekedett a számuk ebben a kategóriában. Szeretnék még hozzászólni itt a lakosság, vagy pedig a lakosság sűrűségéről. A mi kalkulációink szerint az, európai, az EU 15 és az európai 12 alapján kalkuláltunk. A jelenlegi EU 15 az körülbelül 65 euró per kapita per év, és a másik kategóriában pedig 49 ez. Ez megváltozik 52 euróra, és 264-re az EU 12-ek tekintetében. Tehát itt rövid, itt egy enyhe emelkedés látunk a régi és az új tagállamok felé is. Amit a tanulmány itt az átmeneti régióról ír, az helyes. Hiszen itt eh, van néhány félrevezető pont. Tehát például a segítség intenzitásával itt szerintem világosabbnak kell lennünk. Ezen kívül a holnapi jogalkotási javaslatot majd egy hatástanulmány is kíséri, amely részletes képet ad majd a költségvetési kihelyezésekről az egész Európai Unión belül. Tehát itt különféle modellek vannak a hatástanulmány tekintetében. Igazából ez nem kérdés, hanem csak tisztázása néhány dolognak. Itt nagyon hasznos ez, amit hallottunk, és köszönöm a szerzőknek. Természetesen nagyon örülünk, hogyha a bizottság is örül, de igazából nem ez volt az egyedüli célja a tanulmánynak. Köszönöm a megjegyzéseket, és holnap értjük természetesen, hogy van egy bizonyos fejlődés, és holnap a tárgyalások állapotáról is hallunk, az átmeneti régiókról. Nekem is lenne egy kérdésem. Nem tudom, hogy ki említette, de valaki említette, az egyik professzor, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe van, és erősebb intézményes dialógus használt. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen a parlament szerepét keressük az új szerződés alapján. Az egyik leglényegesebb téma a gazdasági kormányzás a hatos csomag megtárgyalásánál. A parlament szerepe is az egyik legnehezebb téma volt, amelyről tárgyaltunk. És most pedig azon gondolkozunk, hogy milyen szerepet játszott az Európai Parlament a kohéziós politikában. Szerintem nagyon jó együttműködés alakítottunk ki a bizóság, bizottsággal itt az elmúlt másfél év alatt. Tehát minnyáján közelebb kerülünk az intézményes párbeszédhez. Még mindig keresjük az elképzeléseket, a konkrét ötleteket. Hogyha erről egy kicsit tudna beszélni, hogy hogyan lehetne egy szorosabb párbeszédet folytatni az intézmények között, politikai szempontból. Tehát itt elvileg, politikailag szeretnék egy választ hallani. Ez pedig átvezet egy másik témára, röviden beszéltünk erről két napja. Ez az a tény, hogy az Európai Parlamentben a kohéziós politikáról és a strukturális arapokról folytatott vita általában akkor válik láthatóva, hogyha eljön a számbevőszék. A bizottság pedig néhány éve elkezdte a politika kiértékelését, és ez a politika teljesítési képességét vizsgálja. A számvevőszék arra fog összpontosítani, hogy az Európai Uniót mennyire védi ez a politika, mennyire tartja rendben az európai költségvetést. Azonban a számbevőszék jelentése különféle tévedésekről is szól, és ez nem egy egy oldalú vita, hanem ezt a vitát összekombinálhatjuk azzal a kiértékeléssel is, amely elsősorban a bizottság feladata. De szerintem lehetne egy kiegyensúlyozottabb vitát is folytatni. Az Európai Unió költségvetésének megvalósításáról. Tudom, hogy nem ön a kohéziós politika legfontosabb központja az európai tudományos műhelyekben, de megnézhetnénk, hogy egyéb megoldásoknak milyen lehetőség van egyéb párbeszédeknek. De ezt a kérdést igazából csak tehát nem azért tettem fel, hogy egy végleges választ kapjak, hanem érdekelne a véleménye, de volt itt még egy kérdés nem tudom. Amit Elisa ról mondott, arra szeretne reagálni. Köszönöm. A megjegyzéseket? Most a számokra áttérve meg kellett volna ismételnem, amit a jelentésben világosan látunk, tehát óvatosan kell a számokat elemezni, hiszen a 2020-as közlemény publikálása után tettük meg a kalkulációinkat. Nagyon fontos, hogy milyen GDP átlagokat vettünk figyelembe, ami a kiválaszthatóság szempontjait érinti. Tehát 2007-es, 2008-as GDP adatok álltak rendelkezésünkre, a 2009-es adatok még nem voltak hozzáférhetők félreérthető lehet. Tehát nem adtunk azzal kettes képet, hogy csak is 2007-2008-at néztük meg. Hiszen a válság ezután jött, és a hatását itt nem tudtuk bekalkulálni. A válság pedig a különböző országokat különféle intenzitással érintette. Úgy döntöttünk, hogy itt további adatokat építünk be a nemzeti becslések alapján. Ez nyilván különbségekben is megmutatkozik majd, ahhoz képest, amit Liza Roller itt az előbb mondott. Azonban nyilvánvalóan nagyon érdekes lenne látni ezeket a számokat. Holnap majd látjuk majd a bizottság számait is. Mi nyilvánvalóan ismét megvizsgálnánk a saját vizsgálatunkat, és ez megválaszolja részben Morkunajte asszony kérdését is. Itt a plafonokról is felvetettünk kérdéseket. Ez borzasztóan fontos dolog, hiszen vannak különbségek itt a pénzügyi kihelyezési mechanizmusban. Tehát 2,5% a GNI e az más, mint a 2,4%-os GDP. Hogy most a növekedési előrejelzések kihatnak erre, vagy nem, az egy másik kérdés. De nagyon fontos az, hogy figyelünk a potenciális különbségekre. Nagyon fontos az, hogy ezeket a dolgokat kontextusban lássuk. Tehát például itt óriási különbségek vannak az EU-12-ek és az EU-15-ök között is, tehát hogy milyen országcsoportokra lebontva jelenítjük meg az adatokat. Úgy vélem, hogy a lényeg az az, hogy óvatosan kell ezekkel a számokkal bánnunk. És a szakbizottságukat is erre szólítom fel. Nyilván elgondolkozunk Hibner professzor javaslatán, hogy az Európai Parlament hol játszhatna szerepet a párbeszédben. Mindenképpen osztjuk azt a frusztrációt, hogy itt a politika fókuszában mindig a hibahányadosok állnak. Ideális lenne, hogyha ezt a szakbizottságú kiváló profilja követné, hogy megnézné rendszeresen a politikák hatékonyságát. Számos módszer van, amit javaslunk, de el kell gondolkozni mindenképpen azon, hogy a bizonyíték alapú megközelítés hogyan érvényesülhet. Kedves kollégák, hogyha nincsen észrevételük ezzel kapcsolatban, meg szeretném köszönni a két szakértőnknek a kitűnő munkáját és kérem, hogy adják át üdvözletünket, gratuláló megjegyzéseinket eh, kollégájuknak. John Bachtler, eh, illetve Visléd Fionának, Fiona Vislédnek. A holnapi jogalkotói csomag, mely nyilvánossá válik, nyilvánvaló, hogy fontos iránymutatásokat tartalmaz majd eh, tanulmány kapcsán is. Meg szeretném köszönni tehát a Európai Politikai Kutatóintézet, az EPRC munkatársainak ezt a munkát, és nagyon nagyra értékeltük, hogy maga a bizottság képviselője is jelen volt. Miattuk a megbízást erre a jelentés elkészítésére, de köszönjük, hogy a bizottság is itt volt nem kell döntéseket hoznunk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, hogy itt voltak mindannyian, hogy megosztották velünk a nézeteinket. Ezzel pedig felfüggesztjük az ülést, ám a koordinátorok ülése az folytatódik, illetve mindjárt elkezdődik. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt, akik pedig holnap reggel jönnek, hozzák el a szavazókártyáikat is. Say goodbye to someone? Okay, then I, I will tell you.